I wish you all good afternoon. Mindenkit köszöntök a délutáni ülésen. Kérem, hogy jöjjenek be, akik már a küszöbön állnak, elmúlt három óra. Még akkor is elkezdjük az ülést, ha nincs itt mindenki, mivel a petensek itt vannak, és mindjárt meg is adom nekik a szót. A ház alelnöke, meg Guinness asszony is jelen van, üdvözöljük az Egyesült Királyság hatóságait egy levélben szólítottuk föl, hogy részletes tájékoztatást adjanak egy témában. Kérem mindenki majd olvassa el, benne van a dossziében. Most pedig akkor kezdjük el Marika Popova és Elizabeta Popova és Sabrina Curio McNeil petíciójával. Yes, good, up there, fine welcome. I'll be happy to give the floor. Na, akkor parancsoljanak. Önöki a szó. Good afternoon. Uh, my name... Üdvözlöm Önöket. Elizabeta Popova a nevem. Igen. Oh, firstly, I would like to thank you for this opportunity. Köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhatunk itt. Okay. Um, I would like to thank you for this opportunity to és köszönöm, hogy bemutathatjuk petíciónkat. Nagyra értékelem ezt a lehetőséget. Lányom, Megan is jelen van, akit az Egyesült Királyságban úgy fogadtak örökbe, hogy én nem adtam ehhez engedélyt. 2013. augusztus 8-a óta nem találkoztam vele. Lányomat elvették tőlem, lelki sérülés potenciájának vágyával, és alkalmatlan szülőnek nyilvánítottak. The person who diagnosed me egészségügyi okok miatt de ezt egy olyan orvos adta ki ezt a látleletet rólam, az én kondíciómról, akinek ehhez nem volt kompetenciája. Ezek után pillanat. Van tolmácsolási gond? Miért áll meg minden mondat után? Hallgatom. Vegye le a fejhallgatót, vegye le, vegye le. Nem kell önnek figyelni a tolmácsolásra, működik az anélkül is. Nyugodtan és szakadozás nélkül folyamatosan adja elő a panaszát. Ez az ön pillanata, ön van egyedül a színpadon, mindenki önre figyel, nyugodjon meg. A tolmácsoknak ö, nem okoz gondot a folyamatos beszéd minden nyelvre. Elnézést. Tehát vissza a történetre. Nem láttam őt 2013. augusztusa óta, és amikor örökbe adták, azelőtt mindent megtettem, hogy én lehessek az, az anyja, mint ahogy az vagyok. Minden lehetséges utat bejártam, hogy engem nevezzenek ki gondviselőjének. A bíróságok mind elutasítottak, semmit nem tudtam elérni. Úgy érzem, hogy az Egyesült Királyság hatóságai velem igazságtalanul bántak. Elismerem, hogy én is követtem el hibát a, a történet során, de úgy érzem, hogy egyetlen hibámért egy életre szóló büntetés nem érdemeltem meg, és szeretném a gyermekemet magam felnevelni. Véleményem szerint a brit hatóságoknak van egy titkos motivációja, hogy elvegyék az idegen származású gyermekeket szüleiktől, és a külföldiek gyakran nem ismerik az angol jogrendet, és könnyű velük elbánni. A bíróságon mindent ellenem használtak föl, még azt, amit én pozitívnak gondoltam volna, azt is. Tehát biased, elfogult volt a bíróság szerintem. Minden ö, kis ö, önkritikámat felnagyították és ellenem használták föl. Úgy érzem, hogy a lányom megérdemli, hogy a biológiai anyával, vagyis velem nőjön föl. Ö, nincs indok annak, hogy idegenek neveljék föl. Amikor legutóbb láttam, akkor nagyon, nagyon ö, rossz állapotban volt, és ö, soha nem láttam ennyire szomorúnak és feldúltnak, mint legutóbb. The right to a fair trial. I, I do not think... És úgy érzem, hogy, hogy nem kaptam meg a jogaimat, az eljárás során. A saját jogom a családi élethez sérült, szülői ö, jogosultságomat elvették tőlem. Egy szügyebi tesztet is elvégeztettem magamon, és ö, ö, azáltal, hogy a gyermekemet elvették tőlem, most még veszélyesebb személynek nyilvánítottak lélektanilag, ez megint csak nagyon unfair. Plumstick bíró a megyei bíróságon indokolás nélkül utasította el keresetemet. Azzal az általános ö, ö, magyarázattal, hogy Megennek jobb életre van szüksége, minden részletezés nélkül, ö, szülői beleegyezésem nélkül elszakítottát tőlem, a gyermek jogait pedig egyszer sem vették figyelembe. None of the activities that were done by social services were I don't want to use the word fair again. És úgy érzem, hogy a szociális szolgálat fellépései is enyhén szólva unfairek voltak velem szemben mint európai polgár kisemizetnek érzem magam, illetve nem érzem magam európainak, mert nem érzem azt, hogy érvényesülnének a jogaim, a gyermekem jogai. Neki nem is engedték meg, hogy megismerjen engem, nem tudja, hogy ki az anyja, ki a nagyszüle, kik a nagyszülei, senkit nem ismerhet a rokonságából. miért, hogy lehet valakit megszak, megfosztani az identitásától? Azt kérem önöktől, hogy mondják meg, hogy milyen alternatívám van, hogyan lehetnék újra együtt a gyermekemmel, mit léphetek még? All I want to know is that she, she's okay, that she's alive. Annyit tudok csak róla, hogy él, nagyjából rendben van, de Um, yes, um, I've been into um, British courts County Court. Bejártam a brit bírósági rendszert, a helyi, a megyei bíróságot, a fellebezési szintet, és érveim közül egyet se vettek sohasem figyelembe. Gyakorlatilag mindenki becsukta előttem a kaput. És az ember követel hibákat az életében, de az ember meg is változik, és mindenki megérdemel egy második esélyt. Elnézést, nehezen tudok erről beszélni. Nagyon hiányzik a lányom, mindent megtennék, hogy vele lehessek, ezért vagyok itt is. És a következő lépés, amit meg kell tennem, az a bírósághoz vezet, az Európai Bírósághoz, akkor oda is kész vagyok elmenni. Köszönöm, hogy meghallgattak. I thank, I thank you very much for... Köszönjük, hogy vette a bátorságot, hogy személyesen eljöjjön és bemutassa nekünk az ügyét. Ez egy szívszakító történet, mindenki gondolom, hogy hatása alá került. Köszönjük tehát, hogy vállalta ezt. Most az Európai Bizottsághoz fordulok, Margaret Hughes-hoz, hogy adja elő az Európai Bizottság véleményét az ügyben. Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit. Köszöntöm Popova asszonyt, és köszönöm én is neki, hogy megosztotta velünk problémáját. Átérezzük, hogy mennyire szívszorító ez az ügy ön számára, de ez egy nagyon bonyolult ügy is egyben, és ilyen bonyolult ügyekben nagyon nehéz win-win helyzetet létrehozni. A gyermek jogairól szólva ne felejtsük el, hogy a brit hatóságoknak kötelessége volt fellépni a gyermek védelme érdekében, tehát a kiinduló pontról sem, se feledkezzünk meg. Az egyes ügyeket nekünk nincs jogunk megítélni, mi nem bíróság vagyunk, nem rendelkezünk minden adattal. Az egyes Királyság bíróságai kompetensek ebben az ügyben. Mi mindent tanulmányoztunk, amit megküldtek nekünk, nagyon körültekintően minden szempontot megvizsgáltunk. Ha megengedik, Johannes Ülenszkának adnám majd át a szót, aki a a polgári igazságügy együttműködés felelősen állunk a DG Justice-nál, és ő talán jobban el tudja majd magyarázni ennek az eljárásnak a, a nehezen érthető pontjait. Az alapján, amit hallottunk és olvastunk erről és hasonló ügyekről, a gyermek és a, a szülő hozzájárulása nélküli ö, örökbefogadási ügyekről. Mi szoktunk is, és most is megpróbáljuk a bizottság közleményében felhívni a figyelmet az integrált gyermekvédelem szükségességére, amely különösen határokon átnyúló ügyek esetében merül föl, mert hiányzik a kellő együttműködés a tagállamok között. Igyekeztünk az utóbbi években a kapacitás bővítést képzésekkel segíteni, van erre egy büdzsénk, és a gyerekek jogairól többféle továbbképzést tartottunk, hogy minél többen értsék ezt a problémakört. Ez egy multidisciplináris kérdés. Most akkor, ha megengedi elnök asszony, akkor Jónának adnám át a szót. Ha megengedi elnök asszony, akkor erről a konkrét ügyről a rendelet kapcsán beszélnék. Már korábban is volt dolgunk hasonló ügyekkel, ahogy kolléganőm is elmondta. Ennek az ügynek minden részletét mi nem ismerjük, nem ismerhetjük, mi csak azt vizsgálhatjuk, hogy a Brüsszel 2 rendeletnek megfelelte az eljárás a, a szülői gondviselői jogról. Az, az örökbefogadást a Brussels rendelet nem fedi le, Brüsszel rendelet, ez tagállami kompetencia. Ugyanakkor a Brüsszel 2 nek az a feladata, hogy a tagállamok közötti együttműködést, igazságügy együttműködést ösztönözze segítse határokon átnyúló ügyekben. Ilyen szempontból tehát van kompetenciánk, hogy ezt megvizsgáljuk, és meg is vizsgáltuk az ügyet. Az örökbefogadásról szóló döntés a tagállami családi jog alapján történik, tehát nem a Brüsszel 2 alapján, tehát közvetlenül ebbe nem tudunk beleszólni. De ha a petens nem ért egyet a bírósági döntés érdemi részével, és úgy érzi, hogy az ön vagy a gyermekének az alapvető emberi jogai sérültek, akkor önnek joga van a Strasburgi Emberi Jogi Bírósághoz folyamodni ezek után, mert azon ügyekben, amelyek nem esnek a Brüsszel 2 alá, nem a bizottság a következő felelős szint, hanem az emberi jogokról szóló emberi jogi karta, ember, gyermekekre vonatkozó részét az Európai Bíróság érvényesítheti. Tehát ha az ön vagy a gyermeke jogai sérültek, akkor a következő felevezési fórum az Európai Bíróság. A másik ide tartozó dolog, gondosan elolvastam azt, ami rendelkezésre állt az ön ügyével kapcsolatban, hogy mindent át ön az utóbbi hónapokban és években, és ezek alapján az tűnt föl számunkra, hogyha a nemzeti hatóság nem is működik együtt más tagállamokkal a Brüsszel 2 érte, értelmében, ez nem derült ki az ön szövegéből, hogy ez explicite hogy történt, hogy nem történt. Volt-e adatcsere, bizonyítékcsere a bolgár és a brit hatóságok között? A Brüsszel 2 rendelet csak ajánlja, de nem kötelezi a tagállamokat az együttműködésre, tehát jogi értelemben nem történt jogsértés, de így kénytelenek vagyunk elfogadni a bíróság érvelését ezen a szinten. I would like to know if the Bulgarian embassy is present. Szeretném tudni, hogy a bolgár nagykövetség képviselője jelen van-e. Kíván-e ön ebben az ügyben megszólalni? Nem tudok hozzáfűzni semmit, de az itt szerzett információt továbbítom a, a feletteseimnek. Úgy hallottam, hogy a gyermek nagyanyja is jelen van, Marika Papova, a Petens mellett. Neki is megadom rövid felszólalásra a lehetőséget, ha kíván bármit hozzáfűzni ahhoz, amit a lánya előadott. Parancsoljon, asszonyom. Добър ден и... I think you are more comfortable to sit down. Üdvözlök mindenkit! Szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért. Kérem, foglaljon helyet, és beszéljen a mikrofonba, eh, mert a tolmácsok csak úgy hallják, és csak úgy tudnak tolmácsolni. Szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak, és eh, így eh, el tudom mondani a megjegyzéseimet a témával kapcsolatban. Én vagyok Megán eh, nagymamája, és nekem is vannak alapjogaim, eh, és eh, nekem is jogom van gondoskodni Megánról. A mi családunk soha, soha nem egyezett bele abba, hogy ismeretlenek fogadják örökbe Megán. Nem tudunk semmit ezekről a személyekről, azt sem tudjuk, hogy melyik etnikumhoz tartoznak. Azt szeretnénk, hogy Megán megtartsa a saját személyazonosságát, bolgár kislány. Az alapjogait megsértötték azért, mert minket elutasítottak, mint örökbefogadót, egy szociális munkás által készített szakértői nyilatkozat alapján, és azonban a, bolgárhatóságokat nem tájékoztatták erről, a bolgárhatóságok nem is tudták azt, hogy volt egy ilyen értékelés. Ez a szociális munkás nem is tájékoztatta a bolgár gyámhivatalt, és a szülővárosom szociális hálózatát sem. Tehát a két ország között nem volt együttműködés. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, ez egy nemzetek közötti ügy, az ö, édesanyja ö, bolgár, az édesapa pedig angol. Tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot. A nemzetközi jog érvényes itt a mi ügyünkre. Ez a szociális munkás 200 oldalas értékelést, értékelést készített a helyzetünkről, erről csak 23 oldalt fordítottak le. A Cambridge-i törvényszék teljes mértékben ignorált engem, mert nem tudtam tolmácsal fellépni. Én nem ismerem a brit jogot. Ezt a 23 oldalt elolvastam ugyanebben, csak annyi állt, azt tudtam levonni belőle, hogy a férjem és én nem gondoskodhatunk a megánról. Az brit szociális szolgálat két jelentést készített, illetve a bolgár szociális hatóság két jelentést készített, mely szerint én és férjem gondoskodhatunk megánról. Mi szerettünk volna megjegyzésekkel élni a E, a brit szakvéleményhez, az én ezirányú kérésemet elutasították. Azt is szeretném hozzátenni, hogy nem volt közvetlen kapcsolatom az unokámmal, nem is látogathatom meg. Nagyon sok mindent szeretnék megosztani vel önökkel, tudom, hogy azonban, hogy a rendelkezésemre álló idő véges. Megán nagyszülei, a férjem és én, mi a brit törvényszék előtt garantáltuk azt, hogy tudunk gondoskodni az unokánkról, mindent meg tudunk tenni érte. Ő családi környezetben nőhetne fel, mindent elmondtunk ezzel kapcsolatban egy dokumentumban, amelyet garanciának biztosítéknak neveztek. Mindent megtettünk, tehát az elsőfokú bíróságon, a másodfokú bíróságon, a felleviteli bíróságon ezeket elmondtuk, de nem vették figyelembe. Az alapjogomat megsértették, nem látogathatom meg az unokámat, és azt vetik folyamatosan a szememre, hogy nem gondoskodhatok az unokámról. Azt szeretném, hogyha hazatérne ez a kislány, ha megismerné a hazáját és az anyanyelvét. Ma már nem tud, nem mondhatjuk azt, hogy csak brit ez a kislány, hát az édesanyja bolgár, ha van egy gyermek, annak tiszteletben kell tartani a szüleit, az édesanyját és az édesapja azonosságát is nem lehet a szülők, nagyszülőket sem figyelmen kívül hagyni. Miért kell elvenni a nagyszülőktől ezt a kislányt, hogy, az ismeretlen, hogy ismeretleneknek adják? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak bennünket. Őszintén köszönöm. A következő kérdést tenném fel. Kihez kell fordulnunk, hogy Megán hazatérhessen? Nem ismerem ezeket az embereket, teljesen idegenek számomra. Azt mondják, hogy britek, de kik ezek a britek? Én élek, a férjem is él, tudunk gondoskodni a kislányról, a pénzügyi helyzetünkről, és tájékoztattunk. Van még egy lányom 17 éves, egy fiam 10 éves, teljes mértékben beilleszkedik a családba ez a kislány, három gyerekem van, felelős polgár vagyok. Nem értem ezt az egész helyzetet. Van még itt egy másik kérdés, amit szeretnék föltenni. Mindennyian ismerik a tényeket, és azt szeretném megtudni, hogy ki adhatja vissza nekünk megán. Megánt. Van-e még egy olyan intézmény, vagy egy olyan instancia, amely a biológiai szülők jogait védi. Ki tud bírósági döntést hozni, ki mondhatja ki, ki semmisítheti meg ennek a brit bíróságnak a döntését. Az utolsó dolog pedig, amit szeretnék elmondani, a fiam néhány napja azt kérdezte tőlem, hogy anya, miért nem jön haza Megán? Még sosem láttam, szeretnék játszani vele, és szeretném megosztani vele az élményeimet. Mit válaszoljak a fiamnak? Mit mondhatok erre? Mondjam azt, hogy a bíróság és a fellebbviteli bíróság nem akarja visszaadni nekünk az unokánkat? Mert azt állítják, hogy nem számíthatnak ránk, de hát ez nem igaz. Hát van egy házunk, meg annak külön szobája lenne. Felújítottuk a házat, mindent megtettünk annak érdekében, hogy unokánk hazatérhessen. Ez egy bolgár kislány, ezt senki nem tagadhatja meg, legalább részben az, részben brit. Ez a kislány és az édesanyja, az édesanyja és a nagyszülei mellett van a helye. Nem adhatják őt oda idegeneknek. Ki semmisíthet, semmítheti meg a brit bíróságnak az ítéletét? Ez a kérdésem. Nem tudom, azt se tudom, hogy ez a kislány most érzelmileg, pszichológiailag megfelelően fejlődik-e, semmit nem tudok róla. Most akkor mindent hagyjak annyiban? Mindent adjak föl? Van egy unokám, de semmit nem tudok róla. Ez normális önök szerint? Ezek az intézkedések, amelyek az adopcióra vonatkoznak, a idegenek általi örökbefogadásra vonatkoznak, ezek nem állnak a kislány érdekében, és nem állnak a mi érdekünkben sem. Ismernie kell ennek a kislánynak a hazáját, a nyelv, anyanyelvét és a családját. Ki fogja majd őt megvigasztalni akkor, amikor megtudja, hogy őt örökbe fogadták, nincs édesanyja, nincs édesapja, nincs hazája? Ki fogja őt megvigasztalni? Köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen a hozzászólását, mondja az elnök. Valóban szívszaggató ez a történet, teljes mértékben megértjük az önök szomorúságát. Mi nem bíróság vagyunk, nem azért vagyunk itt, hogy bárkin is ítéletet hozzunk, egyszerűen csak igyekszünk a helyzetet megvizsgálni. Úgyhogy most megnyitom a vitát, és a kollégák kommentálhatják a kérdést, hogy megnézzük, hogy valami bíróságon kívüli megoldást találhatunk. Először megadom a szót Радев Урнак. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, България често... Hölgyeim иш ураим. Bulgáriát gyakorta kritizálják e, igazságügyi rendszere miatt, de Megán esetét követően megdöbbentett a brit igazságszolgáltatási rendszer. Ugye a kölcsönös elismerésről volt szó, és az igazsági ügyi megerősített együttműködés létezik. De a Brüsszel kettőt úgy tűnik a bíró nem alkalmazta, nem vette fel a kapcsolatot az érintett ország hatóságaival. A szociális munkásokat elküldték, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek erről az esetről, és hogy az illetékes hatóságot értesítsék erről a bulgár minisztériumot. Nem törődtek a gyermek érdekével, és ebben az esetben az európai jogszabályokat sem tartották tiszteletbe. Kedves kollégák, Minden nap azon munkálkodunk, hogy a számunkra legdrágább kincset, a gyermekeinket megőrizzük. Csak úgy tudjuk elérni azt, hogy garantáljuk ezt ennek a bolgárcsaládnak, hogyha tiszteletbe tartjuk az európai jogszabályokat. Köszönöm szépen, Gabriel asszony. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Én is úgy gondolom, hogy a petíciót benyújtót és a konkrét esetet meghallgatva, mint európai parlamenti képviselők, nem hagyhat hidegen minket ez az emberi tragédia. Ugyanakkor föl kell tennünk a kérdést, amit Redef kollega is megfogalmazott. Nekünk, mint európai jogalkotóknak, először is arra kell odafigyelnünk, hogy az európai jogokat tiszteletbe tartsák. Ezért ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a Brüsszel 2 át mindenképpen alkalmazza a brit igazságszolgáltatási rendszer. Az illetékes szociális szerveknek is fölten kellene tenni a kérdést, akire a petíciót benyújtó utalt. Hogy el lehet -e venni egy anyától a gyermekének, a gyermeke neveléséhez való jogot, amikor jól beszél angolul is. Amikor be tudja bizonyítani, hogy igenis el tud látni egy gyermeket. Ami a nagymamát illeti, nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy nem kedvező a kapcsolat az érvek a nagymamával való beszélgetés alapján fogalmazódtak meg, és az alapján, hogy még mindig támogatja a lányát, még akkor is, hogyha tiszteletben álló állampolgár, még hogyha három gyereket nevelt is fel, és még ha jó iskolai eredményei is vannak a gyerekeknek. Ami a konzuli szerveket illeti, a bolgár állampolgárok jogainak betartása nagyon fontos enne külföldön is. Sajnálatos módon ma nincsenek jelen itt, de jó lenne, ha a konzuli szerveket tájékoztatnák erről. A Brüsszel 2 jogsértéséről. A kérdés az, hogy ki hatalmazta fel a szociális szolgálatot, hogy nyomodást folytasson arról, hogy van-e jogosultsága az anyának felnevelni a gyermeket, anélkül, hogy a központi illetékes szervekről kell felvette volna a kapcsolatot. A Cambridge-i bíróság felhatalmazást adhat egy másik tagállam területén egy ilyenfajta nyomozásra. Itt az Európai Parlamenten belül oda kell figyelnünk arra, hogy minden egyes tagállamban a igazságszolgáltási gyakorlat tisztába, tiszteletbe tartsa az alapjogokat. De milyen ellenőrzési eszköz van a kezünkben? Annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az európai törvényeket tiszteletbe tartják. Végül pedig a petíciós bizottságban levő kollégákhoz fordulnék. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy utolsó reményünk a Strasburgi Emberjogi Bíróság nem tudom, fel lehetne gyorsítani az eljárást a Strasburgi Bíróságnál, és jó lenne, ha elnökasszony és Megginesz asszony ö, segítene abban, hogy a meghallgatást követően levelet küldenénk Strasbourgba, ugyanis mindannyiunk számára az a legfontosabb, hogy fekete-fehéren le legyen írva minden, hogy támogatjuk a petíciót, benyújtót, de minden érzelmet félretéve a legfontosabb dolog, hogy tiszteletbe tartsuk az európai törvényeket. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Malinov. Köszönöm szépen, Marinov úr következik. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy itt az érzelmeket felejthetjük-e. Persze, nem lehetünk bírák, politikusok vagyunk, a petíciós szakbizottság tagjai. Mégis azt gondolom, hogy teljesen helyes az, hogy az érzelmeinket is megéljük. Nem lehetünk közömbösek. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az kényszer adopciót megszüntessük az Európai Unióban. Ugyanis ez, ez a megfelelő kifejezés, ez bizony kényszer örökbeadás volt. Hogyan tudjuk ezt elkerül, elkerülni? Nem egy konkrét esetről beszélek csak, nem csak erről a konkrét esetről beszélek, hanem más esetekre is. Ezt meg kell szüntetni, nem hunyhatunk szemet e fölött. Az Egyesült Királyságról van szó. Az Egyesült Királysági gyakorlat nagyon kétes. Nem tudjuk, hogy törvényes vagy nem törvényes, de nem is ez a legfontosabb, hanem az a legfontosabb, hogy ez a gyakorlat bizony létezik. Konkrét esetben egy bolgár kislány a az áldozata ennek a gyakorlatnak. Ami a gyermekek jogát illeti, nem megengedhető, hogy kényszerrel elszakítsák a gyermeket a szülőtől, kivéve akkor, hogyha bántalmazzák a gyermeket a szülők. Hogyha a szülők elválnak, szétválnak, akkor végig kell gondolni a gyermek lakhelyét. Ez a vége az idézetnek. Ebben az esetben nincsen semmi probléma, ami a gyámságot illeti. A két szülőről van itt szó, mind a két szülő él, és a gyermeket nyugodtan vissza lehet adni az édesanyjának, és a gyermek hazatérhet Bulgáriába. Az a brit hatóságok elfogadhatatlan módon léptek fel. Mindent elolvastam, és egyszerűen nem értem, hogy miért döntöttek úgy, hogy a nagyszülők nem fogadhatják örökbe a gyereküket. Nagyon sok olyan város van Bulgáriában, ahol hatalmas a felháborodás a témával kapcsolatban. Ez nem egy elszigetelt eset, ez egy olyan eset, amely bizonyítja, hogy diszkriminációra került sor. Még akkor is, hogyha jogi szempontból nem beszélhetünk diszkriminációról. Azt gondolom, hogy az emberi jogok bírósága teljesen világosan fogalmaz ebben a kérdésben, és azt gondolom, hogy ez az az intézmény, amely majd megtalálja megfelelő megoldást. Ezért a következőt javaslom önöknek. Azt szeretném, hogyha ez a petíció nyitva maradna, és azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság véleményét kikérnénk, illetve a Parlament Jogi Bizottságának a véleményét kikérnénk, hiszen pontosan ez az a szakbizottság, amely a szülői gondviselés ügyében illetékes. Persze mindent meg kell tennünk nekünk, európai parlamenti képviselőknek, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot a Strasburgi Emberjogi Bíróságon. Nagyon nehezemre esett, nagyon nagy fájdalmat okozott végig gondolni ennek a szomorú édesanyának a szavait, aki nem tudja, hogy a Brüsszel 2A hatája alá tartozik-e az ő ügye vagy nem. Ez azért nagyon szomorú. Nem olyan régóta vagyok tagja ennek a parlamenti szakbizottságnak, de most már tudom, hogy bizonyos vannak szabályok, amelyeket be kell tartanunk, de van sürgős ügy, meg még sürgősebb ügy. A hat hónapos határ, határidő azt jelenti, hogy a hat hét múlva, hat hónap múlva Megán három és fél éves lesz. Most Megán az örökbefogadó szülőkkel él. Remélem, hogy ez egy jó család, de nem gondolom, hogy ilyen bánásmódban lehet ér, ér, részesíteni a szülőket és a nagyszülőket, de a gyermeket sem. Ez egy nagyon szomorú ügy, segítenünk kell a családnak. Bizony, pártatlanul kell pártatlanul kell fellépnünk, de ebben a konkrét esetben bizony diszkriminációról van szó, sőt, még többről. Ez az ügy rengeteg bolgár állampolgár felháborodását váltotta ki. Az Európai Uniónak fel kell lép, lépnie. Ez a több ezer polgár, bolgár, állampolgár nem ismeri az összes jogi részletet. Megint ez asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Azért vagyok itt, az, mert az Európai Parlament alelnökeként gyermekjogi ügyekben mediátor vagyok. Szeretnék köszönetet mondani Péter Járnak és a petíciós bizottságnak, hogy megkerestek engem ebben a kérdésben. Nagyon sok munkánk van, és sokkal jobb eredményt érünk el, hogyha együtt lépünk föl. Hadd tegyek néhány általános megjegyzést, mielőtt kitérek a konkrét petícióra. És természetesen szeretnék köszönetet mondani a petíciót benyújtóknak, hogy eljöttek ide nagyon nehéz körülmények között én először is voltam tagja a petíciós szakbizottságnak, és nem vagyunk bíróság, ahogy az elnök asszony is helyesen megjegyezte, de egy fontos forrás vagyunk, és lehetőséget biztosítunk az embereknek arra, hogy eljöjjenek ide, és a problémájukat bemutassák. Próbálunk segíteni ebben másodszor. Megpróbálom az érzelmi aspektusokat figyelmen kívül hagyni, bár én is édesanyja vagyok, és el tudom képzelni, hogy mi történne, hogyha valamelyik gyermekemet elvennék és örökbe adnák teljes mértékben a részvétemről szeretném biztosítani az édesanyját, megértem az érzéseit, az övét is, a nagyszülőkét is. Mindazon, mindazonáltal minden tagállamnak megvan a maga gyermekvédelmi rendszere. És itt most nem dönthetünk ennek az ügynek a körülményeiről, mert nincs kezünkben a a dosszié, és nem vagyunk szociális munkások, nem tudunk ilyen ítéleteket hozni. Most próbáljunk az részletektől egy kicsit eltávolodni, és az általános megjegyzéseket megnézni, amelyek mindenképpen szemfelnyitóak. Meg kell néznünk először is, hogy a tagállamok először is a gyermek legjobb érdekét veszik e figyelembe. Ugyanis ez az alapjogi karta egyik legfontosabb kitétele a eh, nagyszülők eh, is részét képezik a családnak, tehát a családjogait is be kell venni. Alapvető eh, jelentőségű ezzel kapcsolatban, hogy a tagállamok, sok tagállamban a családjog titkos szinte. Nem tudjuk, hogy mi történik, és nem értjük, hogy miért történik. Nálunk például az én hazámban most nem az ügyek részleteiről kapunk tájékoztatást, hanem, a, hanem az általános fejleményekről, és ez probléma a törvényhozók számára. A, ezzel a szakbizottsággal és az Európai Bizottsággal szeretnék együttműködni, és kíváncsi vagyok, hogy mit tesz még az Európai Bizottság, illetve a, a gyermekjogi ombudsmanok hálózatával együttműködve. Az ombudsman is foglalkozik gyermekjogi kérdésekkel. A probléma azonban az, hogy ez egy hosszú távú ösvény, ez nem fogja az azonnali problémát megoldani, úgyhogy erre most kitérnék az aktuális problémára. Azt hiszem, hogy bármely olyan család, ahogy, amely odáig jut, hogy az Európai Parlamenthöz, Parlamenthez fordul, az nagyon sokáig elszakadt a gyermekétől. A leggyors, legjobb fellépés véleményem szerint, és Maria Gabriel ugyanezt mondta, az, az, hogy a Strasburgi Bírósághoz kell fordulni. Nem vagyok biztos, hogy mennyi időbe telik ezt az ügyet oda vinni, de azt hiszem, hogy ez a lehetséges jogi ösvény. Ami a számunkra nehézséget okoz, az az, hogy nem fognak egyéni ügyeket tárgyalni. Most nem azt fogják mondani, hogy nem tudnak egy konkrét brit ügyet megsemmisíteni. Azonban ez azt gondoltam, hogy ez már a múlté a szülői beleegyezés nélküli örökbeadás. Nos, nagyon nehéz ezt a konkrét ügyet megvizsgálni, és ennek a körülményeit megvizsgálni, és megpróbálni erre európai választ adni. Elnök asszony, tudom, hogy nincs túl sok időnk, én megpróbálom ezt a konkrét esetet részleteiben menően megvizsgálni. Azt gondolom, hogy a, ez a család számos európai családnak tett szolgálatot, hiszen e, vállalták azt, hogy ide jönnek ezelé a bizottság elé, és a személyes ügyüket itt kiterítik, hogy úgy mondjam, hogy annyiban mindenképpen tartozunk nekik, hogy ezt az ügyet szem előtt tartsuk. Nem gondolom, hogy a Brüsszel 2 a járható út, és nem úgy tűnik, hogy a, brüssz, a bolgárhatóságokkal való kapcsolatok nem voltak megfelelően alaposak, persze nem ismerem teljes mértékben az ügyet. Köszönöm a petíciót benyújtóknak, teljesen megértem őket. A nehézség, amivel szembenézünk, az az, hogy itt van egy család, amelyik viszont örökbefogadott egy gyermeket, és egy gyermekkel családi kapcsolatot épít ki, és közben itt van egy család, amely elveszít egy gyereket. Nem tudom, hogy ez a jövőben hogy fog megoldódni. Remélem, hogy a józan ész nyer majd, és a gyermekkörülnek jó gondját eh, képviselik. Remélem, hogy Európában nem csak britek és bolgárok lehetünk, hanem európaiak is. Én mindent meg fogok tenni eh, annak érdekében, hogy ezeket az ügyeket eh, felvessük. Köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhattam. Elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Nagyon fontos nekem, hogy meghallgathatom pontosan, hogy miről van szó, és minden eh, gyermekvédelmi ügy, eh, amely az önök eh, figyelmébe kerül, kérem erről tájékoztassanak. Elnök, köszönöm szépen, jó és hosszú volt, nem mindig van ez így, hogy jó is, ami hosszú, mármint előadás, de nagyon érdekes volt ezt meghallgatni. Valóban határon átnyúló kérdésről van szó, Számos olyan petíció van, ami ilyes, ilyen témát érint, nem ez az egyetlen. Attól tartok, hogy ez szisztematikus kérdés, nem egyetlen esetről van szó. Azonban, ahogy ön is mondta, hogy amit ez a család tesz, ez az, az, ez az hogy hogy felhívja a figyelmet arra, hogy itt egy szisztematikus problémára van szó, úgyhogy az ő történetük mindenképpen példaértékű későbbi esetekre, amikor a családok ilyen problémával néznek szembe. Én személy szerint azt gondolom, Valenov kollégával együtt, hogy itt diszkriminációról van szó. Még mindig szeretnének többen hozzászólni, Pál, tessék, önél szó. Kedves elnök asszony, én nagyon rövid leszek két dolgot szeretnék mondani. Az első, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez már a sokadik olyan eset, amely a gyerekek ügyében Nagy-Britanniából jön ide hozzánk. Nagy-Britanniában valami nincs rendben a gyerekek jogának tiszteletben tartásával, a brit hivatalok ebben a kérdésben valószínűleg jól működnek. Tehát ez egy rendszerbeli hiba, ezt valószínűleg meg kellene nézni. A másik dolog pedig, nagyon tudom támogatni a kollégák véleményét, nyitva tartjuk ezt a témát, figyelemmel kell kísérnünk ezt a témát, és én azt hiszem, hogy egy levéllel fordulhatnánk a brit ö, hivatalokhoz, magyarázatot kérve, illetőleg azt kérve tőlük, hogy ö, minél gyorsabban oldják meg ezt a témát a bolgár kollégákkal együtt. A bolgár diplomáciának pedig, ha tudok valamit ajánlani, akkor az, hogy legyenek aktívabbak ebben a kérdésben. Thank you, köszönöm szépen. I find it very... Nagyon eh, bátorítónak tartom azt, hogy sok bolgár kollégánk van itt, eh, olyanok is, akik nem mindig vesznek részt a petíciós szakbizottság ülésén. Mm, ellentétben ezzel sokkol engem az, hogy nincs itt egy brit képviselő sem. Mindannyian tudták, hogy ez napi renden lesz. Péter, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném kiegészíteni ezt. Valóban szívszorító ez a történet. Nek, akinek van gyereke, aki nagy nagy nagyszülő, az érzelmileg is átéli ezt. Köszönöm szépen a petíciót benyújtó kollégáknak, hogy jelent, jelen vannak, és köszönöm a kollégáknak azt, hogy gyorsított eljárásban tűzték napirendre. Egy gyermeket nem lehet így kezelni, ez így van. Hol van a gyermek joga? Azt gondolom, hogy a gyermeknek is van joga. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni nem csak arról van szó, hogy itt egy petícióról lenne szó, Nagy-Britanniában nagyon sok petícióról van szó, számos olyan e, petícióról van szó, amelyek Nagy-Britanniával kapcsolatosak, adopcióval kapcsolatosak, e, adoptálással kapcsolatosak, tehát ott valami szisztematikus probléma van. A tagállamok felelősek elhangzott itt, de közben itt van a Brüsszel 2, de legalábbis a kooperáció, az együttműködés elve ebben szerepel. Az együttműködés az azt jelenti, hogy a résztvevő tagállamok, a szülők hazája együtt próbálják a legjobb megoldást megtalálni. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik ország a másiknak megmondja, hogy hogy, hogy döntöttek, aztán a másik meg csináljon, amit akar. Ez nem együttműködés. Ha az információim stimmelnek, akkor a bolgár nagykövetség azt javasolta, a bíróságon, hogy mivel bulgár az anyuka, és a e, nagymama szeretné örökbe fogadni a gyermeket, és szintén bulgár állampolgár, ezért bulgár bíróság e, e, tárgyalja az ügyet. Én politikusként azt kell, hogy mondom, azt kell, hogy mondjam, hogy aki együtt akar működni egy ilyen ügyben, a minimum az lett volna, hogy nem az első legsúlyosabb fegyverhez nyúlok, tehát a gyermeket örökbe adom véglegesen, hanem lehetett volna egy átmeneti megoldást találni. Itt a brit bíróságok készények elé állítottak mindenkit, döntöttek, és a bolgár hatóságoknak meg ezt el kell fogadni. Hát nem így képzelem az együttműködést. Ezzel egy időben bír, levelet kell megfogalmaznunk, ezt el kell küldenünk, ezzel egyetértek. A kollégáimat azt, szeret, azt szeretném kérdezni, hogy ők mit értenek egyetműködésen, mert én nem ezt. És azt gondolom, hogy az, aki akkoriban ö, megfogalmazta törvényhozóként, hogy együtt kell működni, az sem így képzelte ezt el. Az együttműködés az számomra azt jelenti, hogy a gyermek érdekében a lehető legjobb megoldást kell megtalálni. Tehát azt kérem, teljesen egyeztem, hogy a petíciót nyitva hagyjuk, bír, levelet írunk, a brit hatóságnak is levelet írunk, és az Európai Bíróságot arra kérem, hogy egy kicsit jobban vizsgálja meg, mit jelent itt az együttműködés, és ami engem különösen bosszant, az az, hogy az örökbefogadással, hát úgy tűnik, hogy ez egy brit specialitás, az örökbefogadással végleges döntés születik az alelnökünk is elmondta, hogy most egy új családban van ez a gyermek, aztán, hogyha megint más döntés születik, akkor a gyermeket onnan kiszakítják, ki, ki, ki szakítják, akkor lesz egy újabb szívszorító történet. Úgyhogy a Brüsszel kettőben így képzelték az együttműködést, ez furcsa. Ami a politikusokat illeti általában, a politika a valóság megvizsgálásával kezdődik, és hogyha a valósággal nem vagyunk elégedettek, akkor meg kell, végig kell gondolni, hogy mit lehet ezen módosítani. Hát, és egyikünk sem elégedett a helyzettel. Az Európai Bizottságnak és hát tanácsnak is teszem fel ezt a kérdést. Az Európai Uniót szeretnénk, az európai állampolgárságot szeretnék, de hogyha a gyermekek jogairól van szó, emberi jogokról van szó, a, a, ez érvényesüljön az Európai Unióban. Köszönöm. Thank you, Peter. Mrs. Köszönöm szépen, Peter. Kuneva asszony következik, parancsoljon. Köszönöm a szót. Bolgáról fogok hozzászólni, annak ellenére, hogy Görögországot képviselem. Támogatásomról szeretném biztosítani ezt a bolgár családot, akik eljöttek hozzánk, hogy elmondják saját történetüket. Ez egész Európát érinti. Ahogy elhangzott, itt nem egy dologról van szó, hanem gyakorlatról. Olvastam statisztikai adatokat, amelyekből kitűnik, hogy a törököknél kezdődött ez, akik Európába jöttek dolgozni. Majd más állampolgárokra is átterjed, és a statisztikák alapján megtudhatjuk, hogy azon gyermekek kétszázaléka, akiket elvesznek a szüleiktől, örökbefogadásra kerül. Tudjuk, hogy ebben a témában létezik európai jogszabály. Véleményem szerint azonban ha ez Európa politikája, meg kell keresni, hogy hol a hiba, mert úgy tűnik, hogy bizonyít hibáról van szó. Ha ilyen gyakorlat létezhet Európában, és amennyire tudom, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is létezik, de nem csak ott, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Norvégiában is jellemző. Úgyhogy meg kell keresnünk, hogy hol van a hiba, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy megismétlődjön. És a többi túlkapást is figyelembe kell venni Bulgáriában. Bulgáriában a gyermekeket elveszik a gy- a, az édesanyjuktól, hogy aztán ö, örökbefogadó gyere, családokba helyezik el őket, akik nem ö, táplálják őket, nem cserélik ki a pelenkájukat, és hagyják, hogy az utcán ö, csatangoljanak. Általában az apák részegesek, akik verik a befogadó, örökbefogadó családban az anyát, és ezek a szegény gyerekek például tulajdonképpen nyomorúságban élnek. Legalábbis Bulgáriában ez így van. Az emberek nem mindig tudják felnevelni a gyerekeiket. Gyakorta az anyák már a szülés előtt tudják, hogy nem fogják tudni felnevelni a gyerekeiket. 600 leva 300 euró ö, ítéltetik meg egy anyának a gyermek neveléséhez, de ez nem elegendő, úgyhogy itt valami probléma van ö, Európában a gyermekek védelme terén. Átfutottam a levelezést a különböző hatóságok között ezen petíció témájában is. Az volt a benyomásom, hogy a nagymama rendkívül intelligens nő, aki érdemes bizalmunkra. Az a tény, hogy három gyereket nevelt fel, már ezt bizonyítja. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. And now the... Köszönjük szépen. Most Peter Raudnak adok szót. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam zwrócić uwagę... Köszönöm szépen, elnök asszony. Rá szeretném irányítani a figyelmüket a probléma egy másik vetületére. Van itt egy másik petíció is, amely gyerekekkel foglalkozik, ahol egy jogi eljárás során sérült az egyik fél joga, azt állítja, hogy ugye nem fordították le a kulcsfontosságú dokumentumokat az ő nyelvére, megvezették, és függetlenül attól, hogy érzelmileg mennyire felkavaró minden ilyen ügy, itt egy másik probléma is felmerül. Az ugyanis, hogy a brit, az Egyesült Királyság beli bíróságok Rendszer szerűen lábbal tiporják a felek azon jogát, hogy saját nyelvükön védekezhessenek, saját anyanyelvükön. Tehát utána kéne ennek nézni, hogy a bírósági eljárások mennyire adják meg a nyelvi jogot, ahogy ez helyén való lenne, a feleknek. Megkapják-e a kellő jogi segítségnyújtást, illetve ez attól függ, hogy mennyi pénzük van, valóban ö, polgárként kezelik-e őket minden demokratikus jogukat ideértve, vagy pedig fizetni kell a jobb igazságszolgáltatásért. Ez ugye nem a probléma érdemi része, de lehet, hogy nagyon is hozzájárul az ilyen sérelmekhez, mert most már nagyon sokadik ügyben lehetjük azt, hogy sérülnek a teres felek jogai. Ez egy érdekes, izgalmas vita volt, úgy ítélem meg, ahol ö, egymásnak adják a szót a kollégák, és én ezt nem is bánom, lehet, hogy így kéne máskor is vitatkoznunk. Kívánne most az USA-beli vetens... Because I am Sabine McNeil, who put together the systematic... Elnézést, igen, ez a rendszerszerűség, a minta, a kényszer örökbefogadás kapcsán bennem is szikrát gyújtott, csak 4%-a az a szülőkhöz a gyermekeknek hivatalosan örökbefogadott Nagy-Britanniában, és garantálni tudom, be tudom bizonyítani, hogy ezek nem intak családok sok esetben, mert Múlt héten is, és ide, ezen a héten is voltam egy ilyen bírósági ügyen, és nagyon guztustalan, ahogyan itt fekete-fehéren próbálják beállítani a helyzetet. Büszke vagyok Elire, aki kiállt a jogaiért, és 5500 bolgár aláírást gyűjtött, hogy eltöröltesse az Egyesült Királyságban ezt a gyakorlatot. Kérem, hogy vegyék nagyon komolyan, ez sokkal komolyabb, mint gondolnák ez az ügy, és ez a gyakorlat az angol bíróságokon. Köszönöm még egyszer a lehetőséget. Mi is köszönjük, hogy ön is megszólalt. Nagyon nehéz lenne ezt nekem elméleti szintre emelni, de egy biztos, a petíciót nyitva tartjuk, és nem tudom, hogy a Peti Bizottság esetleg egyetértene azzal, McGuinness kollégát itt külön a megszólítottak közé értem, hogy mi lenne, hogyha a Petíciós Bizottság titkárságával összeülnénk, az Európai Bizottsággal együtt leülve, és megpróbálnánk egy kiutat találni. És akár jelentést írnánk arról, hogy mit sikerült ebben az ügyben elérni. Jelenleg az eszközeink korlátozottak, de megpróbálok elérni ebben az ügyben valamit. Támogatnak ebben? Akkor, akkor ezt nyilván nyitva tartjuk ezt a petíciót, és magát a kérdést is, annak többi vetületét is. A tetensek egyetértenek ezzel? Igen, köszönöm. Jó. Akkor a bizottság is készüljön fel arra, hogy fogunk még önökhez fordulni ebben az ügyben. Köszönjük előre és utólag is. Akkor legalább egy lépés már előre léptünk ebben az ügyben. Nem oldottuk meg, de megpróbálunk tovább lépni, és megpróbáljuk kitalálni, hogy mik lehetnek itt a lehetséges lépések. Köszönjük, hogy elfáradtak hozzánk nagyon kifutottunk az időből, úgyhogy azonnal szólítom a következő petíció előadóit. Az autizmussal kapcsolatos francia petícióról van szó. Uh, Miss, Mr. Laurenzos. bizottság részéről Laurenzo úr van körünkben. Már is megkapja a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A petens azt mondja, hogy az emberi jogokhoz hozzátartozik az oktatáshoz, képzéshez való képzés, és az autizmussal élők jogait Franciaországban nem veszik figyelembe. Az Európai Parlamentben el kéne járnunk, hogy az autistákat ne eh, pszichiátriai intézményekben kezeljék, hanem normális iskolákba járhassanak. A petens eh, eh, idéz pszichiátriai szövegekből, amelyek azt mondják, hogy ez nem betegség, hanem egy állapot, és Franciaországban az autistákat ezért jogfosztottként kezelik, követeli, hogy találjunk egy módot arra, hogy az ő képességeiket fejleszteni lehessen. 2003-ban az Európai Bizottság a szociális jogokról szóló jogalkotásban elfogadott egy szöveget, amely Franciaország, amelyet Franciaország is elfogadott, amely az autisták megkülönböztető kezelésének megszüntetését követelte, oktatáshoz való hozzáférésüket az európai szociális jogok alapján és az Európa tanács is megszólalt már 1961 óta napirenden van a téma, mármint az, hogy a fogyatékkal élőknek milyen jogai vannak az európai tagállamokban. A fogyatékkal élők jogai ideértve a mentes képzéshez való jogot, le vannak a konvencióban szögezve a 4-es és 7-es pontban, és 2005 óta, február 11-e óta kötelessége is a tagállamoknak rendes iskolai képzést biztosítani a fogyatékkal élők számára 2008-2010 között a francia állam három céllal egy programot fogalmazott meg a autisták szakképzésének fejlesztésére, és javult valamelyest a helyzet számukra és a családjaik számára, és diversifikálták a képzésüket az emberi egyedi jogok alapján. 161 millió eurót költöttek 4 millió képzési hely létrehozása érdekében 2012-ben az Európai Bizottság ezért a petíciót úgy tekinti, hogy az alapvető emberi jogokat feltétlenül védelmeznünk kell, és javítani kell a fogyatékkal élők helyzetét általában Európában. Két alapjog jön itt be a képbe a petíció kapcsán. A 44-es pont, amely a védelmet igénylő személyek jogairól szól, és a 26-os cikke az emberi jogi kartának, amely a fogyatékkal élők jogairól azt mondja ki, hogy az autonóm életvezetéshez minden támogatást meg kell nekik adni, és szociális jogaikat a közösségen belül is érvényesíthetőnek kell tenni. A 151-es bekezdés első pontja pedig azt mondja ki, hogy a karta nem vonatkozik tehát a tagállamnak kötelességük az európai jogokat tagállami jogba átültetni és érvényesíteni, és a kártát a szerződések szerint kell értelmezni. A 165-ös pontja a szerződéseknek pedig azt mondja, hogy az oktatási rendszerekben, az oktatásban a tagállamok a felelősek, és nem az európai intézmények. Ilyen jogalapon a bizottság ezért azt állapítja meg, hogy nem sérült meg az európai jog, amely alapján mi beavatkozhatnánk. Ugyanakkor a gyermekek jogait teljes körűen garantálni kell valamennyi tagállamban, de mivel az oktatás tagállami hatáskör, ez nem az uniós jog megsértése, Parfait. Je vous remercie, monsieur. Euh, Ezért a petíció ö, nem befogadható. Azt parancsolja, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Ahogy hallottuk a bizottságtól, az oktatás a szubszidiaritás alá tartozik, tagállami kompetencia, és egyes tagállamokban ráadásul regionális szintre is leadta az állam a kompetenciát. A, vala, szinte valamennyi tagállam aláírta az ENSZ fogyatékkal élőkről szóló egyezményét, fogyatékkal élőkről szóló egyezményét, és ez azt mondja ki, hogy csak akkor ö, szabad ö, egy para poder atender a la diversidad. Y el profesor eh, de los niños... Kisegítő iskolába utalni egy fogyatékos gyermeket, ha súlyos fogyatékkal él, és mindenkinek, akinek valamilyen fogyatéka van, de integrálható, azt integrálni kell. És a gond az ezzel, hogy itt a jogi megfogalmazás még az ENSZ általi is gumiparagrafus. A gyakorlatban az oktatás eleve kivétel, és a kisegítő iskola is kivétel kéne, hogy legyen. Előfordul, hogy adott iskolában van egy kisegítő osztály, és normális osztályok, ez is egyfajta megkülönböztetés. Ha Franciaország az autizmust pszichiátriai betegségnek tekinti, akkor nem jól alkalmazza a jogszabályt, mert az autizmus nem ö, ok arra, hogy valakit az egyenlő esélyektől elzárjanak, és a munkaerőpiasztól pláne. Nagyon szomorú, hogy egy olyan ország, mint Franciaország, ahol az emberi jogokat valamikor fontosnak tartották, így jár el. Az autizmus nagyon ö, sok mindent lefed. Ez egy szélesen érthető kondíció, és nagyon aggasztó, hogyha mindazokat, akik autistaként diagnosztizálódnak, betegnek tekintenek, betegnek tekintik. Tehát a bizottságnak utána kéne néznie a, annak, hogy az egyes tagállamok hogyan alkalmazzák az ENSZ konvenciót. Az első tervezetben, ahol most tartunk, azt látjuk, hogy számos szakmai szervezet kifejezte már aggodalmát, és most már csak a bizottságon van a sor, hogy betartassa az ENSZ konvenciót. Az ugyanis, amit a tagállam aláírta, azt kötelezettsége, és egyébként az oktatás azért annyiban nem tagállami kompetencia csupán, hogy az EU jövőjét meghatározó tényező. Itt Brüsszelben is látom, hogy nagy és sok megkülönböztetés van az okosok és a buták között, úgyhogy ez egy nagyon élő sed és a Peti Bizottságnak dolga, hogy ezzel foglalkozom. Nem látok több jelentkezőt, ez azt jelenti, hogy nem kívánják ezt a témát továbbítatni? akkor a bizottság azt mondja, hogy itt az EU jog nem sérül, de azért nekünk van itt teendőnk. Azt javasolnám, hogy küldjünk levelet az Európai Fogyatékosok Fórumának, amelynek itt Brüsszelben van a központja, és a Save the Children alapítványnak, és mutassunk rá a bizottság nevében erre a problémára. Van-e egyéb javaslatuk? Azt hiszem, hogy az délután már annyira előre haladott, hogy kissé leültünk itt szellemileg. Nyitott vagyok a javaslataikra. Jó ötlet, hallom itt balról. Jó, akkor így járunk el, ha másnak nincs ötlete. Lépjünk akkor tovább. Most a nagyon ö, szívet mozgató, megmozgató lelki témák után talán semlegesebbek jönnek versenyügyi petíciók következnek. Itt van körünkben a petens GS-nek rövidített petens, és még két olasz kép személy. Először megadom a petenseknek a szót. Kérem, hogy próbálják betartani azt az elvet, hogy ragaszkodnak a lényekhez. Bene, grazie. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Nagyon fontos dologról van szó a föderációnk számára. Renato Papánó vagyok. 2000 céget képviselünk az olasz tengerparti területen érdekeltek közül. Nagyon sok KKV is van közöttük. Megpróbáljuk az olasz terméket, ezt a tengerparti lehetőséget a figyelem közepébe állítani. Nos, miért is fogalmaztuk meg ezt a petíciót? Az olasz kormány 10, tiz éve már nem válaszolt arra, hogy hogyan alkalmazza az olasz törvényt arról, hogy a koncesziókat hogyan osztják el Ezekről többször is módosítás született. Tehát a kormány nem válaszolt nekünk erre. A petíciónk célja az, hogy legyen valamilyen módszer, valamilyen kritérium, vagy aktuális alkalmazás a jogszabályjal kapcsolatban. A bizottság álláspontjával elégedettek vagyunk, és ma azt mondhatjuk, hogy a, az olasz kormány 2015-ben lekívánja zárni ezt a kérdést. Úgyhogy a módszernek ez a célja. Körülbelül 8000 kilométeres a tengerpart Olaszországban, ebből 4000 olyan strand, tengerpart, ami teljes mértékben rendelkezésre áll. Tehát ezt a rendelkezésre állást jó lenne, ha az olasz kormány ö, védelme alá venné. Van 30 ezer olyan kis vállalkozás is, akiket érint ez. 2016-ban jó lenne, ha az új koncesziók keretén belül egyetlen egy kritériumot lehetne a beruházásokra megtartani annak érdekében, hogy azon cégeink, akik már koncesszióval rendelkezzenek, megtarthassák azokat, itt ez a szakbizottság már egyszer elismerte, hogy minimum 5 év, maximum 30 év az az időszak, amikorra a beruházásokat engedélyezni lehetne. Most átadnám a szót Stefánónak, aki szintén elmagyarázza, hogy miről is van szó. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ahogy Papáni úr mondta, én egy kicsit szakmai jellegű magyarázattal szeretnék szolgálni. Petíciónkban egy nagyon fontos aspektust emeltünk ki, igaz, hogy van már olasz törvény, amelynek, érdekében, amelynek keretén belül 20 éves maximális időszakra lehet koncesziót szerezni a tengerparton, ahol beruházhatnak a közjó javára, és tehát tőkét ruházhatnak be itt a közjó javítása érdekében. Ez a norma a szolgáltatási, az úgynevezett Balkánstein irányelv keretébe került, ami hát nem felel meg ennek a már létező normatívának. A bizottság szerintünk rendkívül fontos elveket fogalmazott meg, és rámutatott arra, hogy a koncesszió keretén belül végzett tevékenységet kizárólag a tagállam határozhatja meg. Tehát alapvetően megfelel ez a normatíva a Bolkenstein irányelvben foglaltaknak. Elnök asszony, amire most ki szeretnénk térni, az az a tény, hogy az eddigi koncesziók már is olyan eljárás keretében kerültek meghatározva, amelyek a Bolkenstein irányelv elvének megfeleltek. Nálunk a 18-as cikkben a, található meg az adott törvényben a koncesziókra vonatkozó részletes feltételrendszer. Ez eljuthat ö, minden egyes állampolgárhoz. Tehát aki részt vesz valamilyen kérvény keretén belül egy ilyen folyamatban, és ha vannak konkurens kérések, akkor nyilván a legjobb kapja, aki a közösségi javakat a lehető legjobban a közösség érdekében használja fel. Ez volt az az eljárás, ami szerintünk tökéletesen megfelel a szolgáltatásokról szóló irányelvel. Ugyanis átláthatóságot kíván, mindenki részt vehet benne, mindenki számára látható, hiszen reklám keretén belül tudnak róla meg mindent az állampolgárok. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy minden koncesszió, amit egy tagállam, az olasz állam ö, biztosított eddig, tökéletesen megfelel a szolgáltatási ö, irányában foglaltaknak. Ezért aztán a Federbál nyári kéri, hogy az eddig biztosított koncesziókat megfelelőnek minősítsék a közjogok felhasználására vonatkozó elvárásoknak. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm, hogy ilyen röviden foglalta össze a kérdést. Most megadom a szót a hozzászólóknak. Komi asszony, parancsoljon. Köszönöm. A Bolkenstein irányelvvel kapcsolatos probléma ez, ezt európai szinten is már a követ, az előző ciklusban kellett vizsgálnunk. Az elhangzottak egy olyan elemzésnek felelnek meg, amit e, Olaszországban ö, végeztek. Egy problémával kell szembesülnünk, és meg kell fogalmaznunk egy kérdést is. Ö, 30 ezer családról van szó, akik gyakorlatilag családi vállalkozások. Az Európai Unió mindig is azt mondta, hogy a Small Business Act-tel illetve a belső piacra vonatkozó nagyon sok irányelvvel a kis és középvállalkozásokat akarja segíteni, illetve a mikrovállalkozásokat. Mi bízunk Európában, és kérjük, hogy ezt a petíciót tartsák nyitva, mert az olasz kormány, eh, ahogy elhangzott, eh, nem akarta megoldani ezt a problémát. Egyébként is az eddigi koncesziók tökéletesen megfelelnek az Európai Uniós normáknak. Nyilván, ha tiszteletbe tartják a szabad piacot. A már létező strandok vonatkozásában a bizottság már megállapította, hogy ott nincs különösebb probléma ahogy ezt a kormányon belül is megvitatták, amikor különböző kategóriákat javasoltak. Tehát ezek olyan elképzelések, amelyekkel már rendelkeznek, és amelyekkel már a beruházók is foglalkoztak, hogy ez a tevékenység a tengerparton folytatódhasson addig, amíg folytatódik a tárgyalás a kormányjal. Ha a kormány dönt, ahogyan ezt sokan elmondták, gyakorlatilag nem a kereskedelmi tevékenységet érinti majd, mert ez tagállami kompetencia, úgyhogy a kormánynak kell dönteni ebben. Ami viszont már a létező dolgokat illeti, a tevékenységek folyamatossága, lenne fontos, ugyanis mi történik, hogyha nem így lesz? Nem fognak beruházni az emberek, és munkanélküliség lesz. Én meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Unió segítsége nagyon fontos, azért is, mert hogyha tényleg politikai uniót akarunk, akkor ez jó példa lenne arra. Amikor a nemzeti kormány nem adott még választ, akkor az Európai Uniónak kellene fellépni. Volt egy decemberi törvény, amit a legutolsó kormány hozott, az Európai Unióban is ö, tudomást szereztek erről. Úgyhogy támogatom, és kérem az összes többi kollégát is, hogy továbbra is tartsuk nyitva ezt a petíciót, és folytassuk a munkát. Elnök asszony, köszönöm szépen. Elnézést kérek, hibáztam, nem, vette, nem láttam, hogy a harmadik petíciót benyújtó is itt van, a 15-17-es petíciót benyújtó. Köszönöm szépen. Én szeretném mutatni azt, hogy a belső piaci szakbizottság hogyan járt el a koncesziókkal kapcsolatban, hogy belevette a szer, szolgáltatások szóló irányelvbe. Gyakorlatilag nem igazán erről van szó, mert a koncesszióval rendelkező csak egy területet foglal el, akkor ha koncesziót kap, de ez nem azt jelenti, hogy engedélyeznek számára bármilyen tevékenységet. Az állami koncesszió, ami Olaszországban a tengeri terület, tulajdonképpen valamilyen tiszteletdi fejében kerül valahova. Általában ö, valamilyen ö, pénzszerző tevékenységet ö, folytatnak ezeken, vagy szolgáltatást nyújtanak, de gyakorlatilag ö, semmiféle lakhatási ö, lehetőség ö, nem történik itt. Gyakorlatilag a 12-es cikk részletezi azt, hogy mi történik ilyen esetben, tehát hogy mennyi ideig lehet a koncesziót fenntartani csak valamilyen korlátozott mértékben. A 12-es cikk alkalmazása gyakorlatilag azért volt hibás, mert nem az engedélyezése kellett volna alkalmazni. Gyakorlatilag a különböző tevékenységek engedélyezése adminisztratív tevékenység, amit a területileg illetékes közösségnek kell adományoznia. Tulajdonképpen, ami a városfejlesztési helyi önkormányzatokat illeti, nekik kell dönteniük. Ami a standok szolgáltatását illeti, nagyon fontos, hogy megfelelő legyen itt a tengerpart. A helyi önkormányzatoknak kell tudniuk ezeket a szolgáltatásokat szabályozni. Itt nem koncesszióról van szó. Akármilyen tevékenység esetében a koncesszió megadása eh, nem csak az irányelvnek nem felel meg, vagy a 12-es cikknek, mm, hanem más elvárásoknak sem, mert itt közterületről van szó. Abban az esetben, amikor a saját tulajdonába kerül valakinek ez a terület, az nem egészen ugyanaz. Ezért aztán a magánkoncesziók nem tekinthetők természetes forrásoknak, amelyre utal a 12-es cikk. Elnök asszony, Egyébként azt hiszem, hogy már nagyon sok mindent ismételt, amit eddig hallottunk, úgyhogy kérem nagyon röviden, mert már nem nagyon sok időnk van hátra. Oké. Okay. No, in, in, in conclusione, eh, il... Eh, Tehát, ami a konklúziót illeti, szerettem volna még valamit mondani, A 2014-es irányelv a szolgáltatásokról, illetve a koncesziós munkákról, amelyből idéz a hozzászóló, illetve felolvasást tart olyan tempóban, ami követhetetlen a tolmácsok számára, sajnálatos módon. A lényeg az, hogy az államnak kell egyedül meghatározni azokat az általános feltételeket, amelyek keretén belül fel lehet használni ezt a területet. Tehát abszurdnak tűnik, ha szolgáltatások koncesziójáról beszélünk, és ezt engedélyezésként kezeljük, A gyakorlatilag itt körülbelül 30 ezer kis és középvállalkozásról van szó, a nagy részük családi vállalkozás, akiket érint ez az egész intézkedés. Sajnálatos módon az ilyen beruházások következtében nagyon sokan valószínűleg elveszítik a megélhetési forrásukat. Végezetül azt szeretném kérni a szakbizottságtól, hogy ezen állami koncesziók vonatkozásában ne alkalmazhatónak tekintsék a szolgáltatási irányelvet, főleg az idegenforgalom terén. Ezen kívül szeretnénk, hogyha hasonlóképpen járnának el, mint Spanyolország esetében, ahol is a koncesziók vonatkozásában a minimális időszak 30 év volt. Köszönöm szépen. Elnök azt, hogy köszönöm szépen. Most a bizottság nevében Tiede úr kap Köszönöm a szót, megpróbálok röviden szólni, mert a petíciókról már részletesen volt szó, úgyhogy az új fejleményekre térnék csak röviden ki. Az első dolog az, hogy először is arról volt szó, hogy a már létező jogszabályokat a jelenlegi helyzetre hogyan lehet alkalmazni elhangzott az érv, hogy itt a szolgáltatás irányába alkalmazandó, avagy sem. Mi azt mondtuk, hogy igen, de ha valaki úgy gondolja, hogy nem, akkor van az alap ö, jogi, az alapjogok ö, a ö, kereskedelmi tevékenységhez, gazdasági tevékenységhez. Itt átláthatóságot kell biztosítani a piaci hozzáférés terén. Hogyha valaki koncesziót szeretne, vagy engedélyezést, akkor rendszeresen ki kell írni pályázatot. Itt térnék át a második dologra. Tökéletesen értem a petíciót benyújtók aggájait itt, mert gyakorta itt kis családi vállalkozásokról van szó, még akkor is, hogyha a családi tagok az alkalmazottak, úgyhogy nagyon sokat veszítenek ők, úgyhogy meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. Nem hiszem, hogy ma itt dönthetünk, mert 2014. október óta van a luxemburgi bíróság előtt egy eset, ennek a száma A C458 per 14-es esetről van szó. A Lombardiai Adminisztratív Bíróság pontosan ezt a kérdést tette fel. A Lágodi Gárda, vagyis a Gárdátó koncesziójára vonatkozóan, illetve hogy az állam meghosszabbíthatja ezt a koncesziót, vagy egy bizonyos időpillanatban versenykírásra van szükség. Ez a luxemburgi bíróság hatáskörébe tartozott, mert visszatérve bevezetőmhöz, ugye itt arról van szó, hogy léteznek már jogszabályok. Tehát nem hiszem, hogy a bizottságnak vagy a szakbizottságnak kell itt dönteni. Most a labda a luxemburgi bíróság oldalán van. De továbbra is folytatunk az olasz hatóságokkal szakmai eszmecseréket ezen a téren, és meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. Mert ugye vannak gazdasági szabadságjogok, ahol nyilván a versenynek kell dominálnia, és ott van a másik oldal a családi vállalkozások. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. Jaj, de jó, valaki a lényegre törően, röviden szólt. Ez igazán üdítő számomra is. Akkor most megnyitom a vitát, még nem a petíciót benyújtók kapják meg, mert egyszer már megkapták a szólás lehetőséget, és nem igazán lehetett elragadni önöktől, úgyhogy nagyon-nagyon röviden kérem, hogy a kollégák szóljanak, mert tényleg nagyon késő. Kami asszony. Köszönöm szépen. Nem csak Lombardiáról van szó, a kérdéses cikk kizárólag a tengeri koncesziókra vonatkozik. A tó az még egyelőre nem tenger. Úgyhogy a petíció az a tengeri területekre vonatkozik. A tó nagyon szép, gyönyörű, de azt hiszem, hogy más lapra tartozik, hogy ennyi pontosítást szerettem volna csak eszközölni. Kirió, Sirió asszony. Úr, köszönöm, nagyon rövid leszek, mert úgy gondolom, hogy a bizottság is jelezte már, mm, itt nyitottnak kell maradnunk az olasz részről is. Tehát az eljárás nyitva kellene tartani, és aztán ellenőrizni az olasz kormány tevékenységét. Nem szabad elfeledkezni azt sem, hogy nem csak a munkahelyek és a vállalatok forognak kockán, hanem az egész idegenforgalmi rendszer Olaszországban. Mert a strandok kezelése nem igazán jellegzetes ö, idegenforgalmat hozott ö, létre, melynek elsőrendű célja a táj megőrzése. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm, még valaki? Ha most visszaadom a petíciót benyújtóknak a szót, adottátok, holnap itt fogunk maradni. Kérem, hogy csak egyikük, csak egy gondolat, tekintettel a precedensre én is rövid leszek. Csak pontosítani szeretném, hogy a két petíció két teljesen külön történet. Mi azt kérjük, hogy azt az a törvényt alkalmazzák, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy tartjuk tiszteletbe a, a szabadságjogot, hogy valaki valamit létrehozhasson. A másikat nem igazán értem, még én sem. A mi petíciónk elindult egy úton, és valamilyen idő, valamilyen ö, irányba ö, elindult, a másikat nem igazán értjük, és nem is, is feltétlenül értünk egyet vele. Elnök asszony. Jó, mivel a bizottság az első petíció vonatkozásában azt állítja, hogy a petíciót benyújtókat arra kellene ösztönözni, akiknek természetesen joguk van fellebbezni, és hogy nemzeti szinten jogorvoslatot keressenek, mert ugye minden még nem lett kimerítve. Ugyanakkor a bizottság elkötelezte magát arra, hogy az olasz hatóságokkal dialógust folytat annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a szolgáltatási irányelvet teljes mértékben tiszteletbe tartják és alkalmazzák. Az önök által átnyújtott anyagban ez áll, ezt olvasom. Tehát, hogy a szolgáltatási irányelv mindenképpen alkalmazandó legyen a tengerparti strand területekre vonatkozó koncesziókra is. Van egy komplikált eset a luxemburgi bíróság előtt, úgyhogy akár le is zárhatnánk ezeket a petíciókat, arra várva, hogy megszülessen a luxemburgi bíróság határozata, de ugyanakkor nyitva is hagyhatjuk. Maradjon nyitva? A kollégák úgy gondolják, hogy ez a helyes megoldás? Rendben, akkor így járunk el. Köszönöm szépen. és remélem, hogy ennek örülnek a petíciót benyújtók is. Azonban arra ösztönözném önöket, hogy az olasz hatóságokkal is folytassanak dialógust, annak értelmében, hogy a szolgál, az irányelvet teljes mértékben alkalmaznak, mert én személy szerint úgy gondolom, hogy nem így van. Jó, akkor menjünk tovább a közlekedésre, és következik egy lengyel petíció, blokkban Lengyország, Lengyelország közepén ebben a városban ö, problémák vannak a közlekedéssel. Karolina Dibovska ö, kapja meg a szót ebben a témában, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A petíció lengyel várost érint, ezért, ha megengedik, anyanyelvemen beszélnék. Nos, ez a petíció ö, szociális ö, problémát érint, megfelelő közlekedési infrastruktúrát szeretnének kiépíteni Plokvárosában, ez egy nagyon fontos ő üzemanyag központ is. Mielőtt kitérünk arra, amit az Európai Bizottság mit reagált a petíciót benyújtók kérésére. Hadd térjek ki két másik kérdésre. Az egyik az a kohéziós politika kezelésével kapcsolatos. Ez kiegészítő és partnerségi elven alapul, és ezt az Európai Bizottság és a tagállamok osztják egymással, ami az illetékességet illeti. Ebben az összefüggésben az Európai Bizottság nem avatkozik bele a projektek kiválasztásába, kivéve a fő projekteket. A projektek, amelyek egy bizonyos szint felett vannak. 2007-2013 között 50 millió euróról volt 2015-ig 75 millió euró fordult közlekedési projektekre. A 2014-es pénzügyi tervben Plok, amely a Mazovszki régióban található, nos ez a város a fejlettebb régiók régióba tartozik, ennek vannak bizonyos következményei, hogyha társfinanszírozásról van szó. Vagyis a kevésbé fejlett régiók több európai támogatást kapnak, és az európai támogatás négy tematikus témára, négy, te, négy tematikus célra koncentrál. Van itt egy új elem a harmadik petícióban, Ez egy új jogszabály megalkotását javasolja, amely a tagállamokat arra kényszerítené, azáltal, hogy kötelezővé teszi a tagállamok számára, hogy biztosítsák, a régiók korrekt működését, azon régiókról van szó, amelyek különösen fontosak az európai gazdaság számára. A DG régiót képviseljük mi, ezzel kapcsolatban a DG régiónak nincsen véleménye, ami ezt a jogszabályt illeti, ami azonban azt illeti, hogy javítani kell a közlekedési infrastruktúrát, Függetlenül attól, hogy Mazov se ezen öm, fejlettebb régiók közé tartozik, mégis bizonyos közlekedési projektek támogatására itt szükség van és 2014-2020-as évre vonatkozó terv, regionális operációs terv létezik. Az Európai Bizottság döntése már előkészület alatt van, és a hónap végén elfogadásra kerül. A projektek listáján van Kutna és Pockő közötti vasúti összeköttetés újjáélesztése, illetve más projektek, amelyek a nemzeti alapokból is részesülnek társfinanszírozásban. Van itt egy projekt, amely Pock és Podlin közötti vasúti összeköttetést hozná létre, és ez Plockot végre összekönthetné, összekötné az európai ö, ö, üzemanyag ö, folyosóval. Ami a régió határait illeti, az, az utak építése nemzeti forrásokból kaphat társfinanszírozást, és a menedzsment hivatal nem tervez további projekteket. Mindazonáltal mégis lehetséges az, hogy egy ilyen projekt, ami a kisebb utak építését vagy újjáépítését illeti, hogy tehát egy ilyen utat az alacsony kibocsátású projektekre való beruházás támogatásaként valósítanak meg. Ezek a projektek, ezeknek a listája még nem készült el, hiszen ezek egy integrált regionális stratégia részét képezik, és a regionális beruházási terv részét. Ezek tehát a regionális operációs program projekt listája. Peter asszony kap szót először. To jest dość trudny temat, bo to jest... Köszönöm szépen. Ez nagyon nehéz téma. Az én választókerületemről van szó. Nemzeti parlamenti választások során is ez volt a választókerületem. Plocknak 130 ezer lakosa van közel van Varsóhoz, nagy olajcég van itt, több mint 50 éves ez a cég, úgyhogy egyrészt egy bizonyos nehézségek merülnek fel, és bizonyos terhek hárulnak ránk ezen cég jelenléte miatt, mert nagy a közlekedési leterheltség, főleg a vasúti közlekedés, de közben ez Plocki és a régió legnagyobb munkadója, ez egyértelmű. Úgyhogy nem hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy a legyel állam ne ruházna be itt. Ez nem igaz. Számos intézkedés volt ugyanis, a közutak felújítása, a vasúti hálózat felújítása, hidak építése felújítása, aztán az út kezeléssel kapcsolatos problémák is fölmerültek, ki felelős a pénzelköltéséért, egyes esetekben az önkormányzat, városi önkormányzat, máskor a tartományi önkormányzat, vagy az országos ön, ö, szint. El kell mondjam, hogy Szerencsére nem tudok semmilyen olyan incidensről, vagy olyan katasztrófáról, amely vasúti vagy közlekedési vasúti vagy közúti közlekedésben merült volna fel üzemanyag szállításakor. Ez a beruházás, ezt megnéztem, ez egy nagyon drága beruházás, és nem lehet egyszerre megvalósítani. ezt nem fogják egy etapban megvalósítani, mert nagyon sok mindenre van szükség, közútépítés, összekötetése, kiépítése, stb. Tudjuk, hogy ez időbe kerül a pénzügyi korlátozások, a pénzügyi szükségletek miatt. Én azt javaslom, hogy ne zárjuk le ezt a petíciót, tartsuk nyitva, de talán a lengyel hatóság részvét, részt képviselőitől, hogy megtudhatjuk, hogy mi a helyzet a biztonság területén. 2020-ig még további intézkedéseket, beruházásokat terveznek, ezeknek a végrehajtására sor kerül éppen, és további beruházásokat terveznek. Ha jól tudom, biztonsági garanciák merülnek itt föl, speciális szabályok. Ha bármilyen veszély vagy fenyegetés merülne fel, erre vannak megfelelő reakció tervek. Először talán a Környezetvédelmi Bizottságot kellene megkérdezni, hogy mi az ő véleményük a témában. Véleményük szerint ez a létesítmény bármennyire is károsítja el a környezetet. Tehát én nyitva tartanám ezt a petíciót, és a lengyel kormányt, a lengyel hatóságokat kellene megkérdezni, hogy van-e, tudnak-e precíz, pontos információval szolgálni. Számomra úgy tűnik, hogy a lengyel kormány igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy biztonságos legyen a helyzet. Köszönöm szépen, szeretném még valaki hozzászólni. Hozzátenni valamit? Nem? Pitére úr javaslata, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Én azt javasoltam volna, hogy a lengyel kormánynak küldjünk egy levelet, utaljunk arra, hogy mit végeztünk, és az Európai Bizottság azt mondja, hogy nem került sor jogsértésre. A levél után ezt lezárhatjuk, de hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy foglalkozunk a kérdéssel. Én nem igazán látom az értelmét annak, hogy nyitva maradjon ez a petíció. 2012-13-as petíciókról van szó, és valószínűleg nincsenek új tények, amelyek felmerülhetnek ezzel kapcsolatban. Margaret, tessék, tiéd a szó. Nem halljuk a hozzászólót. Sometimes we should also be... Néha azért meg kéne próbálni lezárni petíciókat. Jó dolog levelet írni, írjunk levelet. De mi az értelme a nyitvatartásnak? Én támogattam az ötletet, hogy írjunk levelet, de beszéljünk világosan arról, hogy mikor, miért tartunk valamit nyitva. Alaphelyzetben én nem szoktam semmire javaslatot tenni, amíg kollégák nem tesznek javaslatot. Most Margaret is ajánlja ennek a petíciónak a lezárását. Ha nincs tovább lehetőség arra, hogy felépjünk, akkor lehet, hogy tényleg a kormánynak kéne levelet írni meg a petenseknek, és lezárni a petíciót, nem gondoljátok? Igen. Igen, én is ezt akartam javasolni. Nézzük meg, hogy hogy reagál a lengyel kormány, mutassa be a programot, és akkor minden okunk meg lesz arra, hogy lezárjuk a petíciót. Jó, akkor így fogunk eljárni, mindenki egyetért rendben. Lépjünk tovább. Izgalmas petíció a következő. Kirje Mikropolosz Kálaszerisete, üdvözlement. Az Európai Bizottságot vádolja azzal, hogy megsértette az európai jogot. A Központi Bank és Görögország viszonyában. A Központi Bankot is meghívtuk, hogy részt vegyen ezen a vitán, de nem fogadták el a meghívásunkat. De Szabasz Mikropoluszó úr itt van, önmagát képviseli, és hallgatjuk is akkor. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy eljöhettem. Meglepődéssel kell, hogy tudomásul vegyem, és emiatt meglehetősen dühös is vagyok, hogy a központi bank nem hajlandó megjelenni. Ezt én nem tudom mivel magyarázni. 2012. márciusában kezdődött ez az ügy, azok a döntések, amelyeket én vitatok két évvel később, még az előző parlament ez alapján lépett tovább, és 2010-ben is volt egy döntés az ír kormány részéről, illetve független szervezetek is értelmezték a görögországi helyzetet, és ezek mind-mind azt támasztják alá, amit én leírok itt a petícióban, főleg a 2014-es ENSZ jelentés, amely a Görögországban az emberi jogok megsértéséről beszél. 2013-ban a gazdasági válság közepén további megszorításokat bevezetni, ez már az ENSZ-nek is az emberi jogi tanácsnak is felkeltette az érdeklődését, és 2014. decemberében a munkaügyi szervezet, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is ugyanezt mondta ki. És rajtuk kívül független nemzetközi szervezetek és hatóságok is, amelyek egyébként részben az EU hatóság alatt működnek, is azt mondták ki, hogy Görögországban most már humanitárius válság van, az EU-n belül megsértik az emberi jogokat az EU támogatásával. 2012-ben kaptam a központi banktól egy választ az akkori megkeresésemre, amelyben a központi bank azt mondta, hogy nem ismernek olyan intézkedést a görög kormány intézkedései között, amely révén az EU szerződései vagy emberi alapjogok sérültek volna. Az Európai Bizottság néhány héttel később összefoglalóan azt írta le, hogy mint a szerződések őre, ezeket az intézkedéseket követi, és nem látja, hogy az Európai Bizottság a szerződésekkel ellentétesen járt volna el, hogy ezek a politikai intézkedések bármilyen emberi jogot sértenének. Ezeket én nem tekintem válaszoknak, ezek menekülések. A valóságot mi látjuk testközelből, azt ugyanis, hogy, és ezt mondom, független szervezetek is megerősítik, hogy tömegesen sérülnek Görögországban az emberi jogok és az Európai Bizottság kijelentései sajnos nem fedik le a valóságot. Azt mondják, hogy hát akkor ez van. Nos, mi meg azt mondjuk, hogy 2010 óta ö, ugyan az ESM, a Single Mechanism magát nem sérti meg a szerződéseket, de azért nem, mert az egész egészet a szerződéseken kívül hozták létre a tagállamok egymás között, pont azért, hogy megszabaduljanak attól a kötelezettségtől, amelyet egy a szerződések ernyője alatt létrehozott egyesség rót volna rájuk. Válságos időkben azt mondták, hogy így kell eljárni. Nos, szeretném a jelenlegi helyzetet bemutatni, hogy a trojka feladatainak a tagállamok hogy felelnek meg. Ez a bizottságot is érinti. A tagállamok kérhetnek még sok mindent Görögországtól, de csak azért tehetik ezt, mert az európai szerződéseken kívül jött létre ez a trojkás rendszer, és ez maga a jogsértés egy olyan informális szervezet, mint a Trojka, amely három független intézmény laza szövetsége, mindegyiknek más a mandátuma, mindegyiknek más a döntéshozási mechanizmusa, nem rendelhető egy ország fölé. Ez a transzparencia, az átláthatóság kizárása, ez a szervezet felelőtlenségnek a struktúrája a felelőtlenségek szervezet struktúrája. Mi történik akkor, hogyha a három fél egyike nem ért egyet a másik kettővel, akkor hogy működik a trojka? Van a döntéshozásnak egy organigramja? Egy világos eljárása? Az, hogy a trojka csak technikai segítségnyújtást nyújt, ez nem igaz. Ezt nem tudjuk elfogadni. Az egész eljárás mi illegálisnak, átláthatatlannak tekintjük. És az, hogy ugye a három intézmény részeként az egyik európai közszolgálat alkalmazva nyomás alá helyez egy egész országot és kormányt, ez tisztán politikai és nem jogszerű eljárás. Ez a jognak a kiátszása. Az Európai Parlament egy állásfoglalásában megállapította, hogy az EU szervei maguk is felelősek a görögországi pénzügyi kiigazítási programért. Tény, hogy Görögországban volt adó, elkerülés, adócsalás, és nagyon alacsony szintű volt a gazdaságosság, a termelékenység. De a trojka első politikai intézkedései után egy jogszerű struktúrát kellett volna kialakítani, ehelyett az történt, hogy a munkajogot gyakorlatilag adhok módon változtatták, a fizetéseket, a nyugdíjakat önkényesen megvonták, sok év alatt megszolgált pénzeket, sőt a emberek magántulajdonát képező nyugdíj alapjukat elvették tőlük, és e, mindez abból adódott, hogy Görögországot ebbe az adósság csapdába kényszerítették. És akik ezt végrehajtották, azok az Európai Unió, az Európai Központi Bank, az Európai Bizottság alkalmazottai voltak. Ezért megkérdezném, hogy akkor ezek az alkalmazottak EU alkalmazottként nem az EU szerződései alapján kéne, hogy eljárjanak? Jánusz arcú, ez az EU, olyan, mint a római Isten, egyszer arra hivatkoznak, hogy európai szabályok, európai szerződések, és ugyanezek az emberek pedig szerződéseken kívüli adhok politikai díleket képviselnek Görögországban. Európai közalkalmazottakról beszélünk. Ugyanazokról, akik a szerződések betartásáról papolnak, miközben szerződéseken kívüli megegyezések alapján nyomják le a kormány és a nép torkán a szociális és egészségügyi megszorításokat hazámban a legmagasabb az EU-ban a munkanélküliség a fiatalok körében 50%-nál magasabb, a nők körében 30 és 40% közötti, nagyon alacsony a születések száma. Hazámnak a GDP 170%-ával egyenlő az adós, eladósodottsága. Hazám gyakorlatilag egy úgynevezett fehér tömeggyilkosság áldozata, ahol a lakosság nagy részétől megvonták az alapjogokat, ahonnan folyamatos az elvándorlás, és a lakosság számának csökkenése nem csak az alacsony születési rátával, hanem a folyamatos elvándorlással is magyarázható, amit viszont a kikényszerített takarékosság intézkedésekből adódó munkanélküliség generált. 700 ezer gyermek alultáplált Görögországban. Ez a trojka fellépésének, működésének az eredménye, és ezek végül is ráadásul nem hoztak népgazdasági hasznot, hanem pusztán társadalmi kárt okoztak, óriási vétették a munkanélküliséget, az öngyilkossági arányt, a 40 százalékkal csökkentek a reálbérek, nagyon olcsó Görögországban a munkaerő, reformokról, versenyképességről van szó mindig a hivatalos beszédmódban, de az emberi szükségleteket, az emberi alapjogokat a bankoknak rendelték alá. Ha az Európai Unió továbbra is ilyen erkerösterül lép föl, akkor szét fog esni. A bankárok cinikusan viselkednek, és az úgynevezett gazdasági protestantizmus sem vált be. Európa a felvilágosodás hazája. Nem igaz az, hogy ezek a politikai intézkedések, a felszólalát az elnök félbeszakítja, kifutunk az időből, uram végére tudna érni a szövegének? Uram, igyekszem, asszonyom. Egy valóban demokratikus Európai Unióban, ahol tényleg demokrácia van, ott jogsértésekről beszélnénk, de a trojka, amely felülhelyeztem magát a jogon, erre nem is ad lehetőséget. A legfontosabb dolog szerintem, amit a gazdaság szempontjából meg kéne fontolni, az az, hogy ezeket a megszorító intézkedéseket most már fel kell számolni. Brüsszeli diplomaták fogalmaztak meg egy szöveget, amelyben leírják, hogy maguk sem képzelték, hogy mennyire arrogánsan születnek a döntések az EU-ban, mennyire tudatosan ö, bonyolítják az eljárásokat, hogy azt senki meg ne érthesse a végén, és átláthatatlanok legyenek. Így működött tehát a trojka, és a trojkában ö, a tagállamok, a bizottság, a központi bank és európai parlamenti képviselők is bűnösek voltak. Gyakorlatilag itt bürokraták állnak szemben államokkal, már, pedig az államoknak Európában legalábbis mindenhol nagyobb a legitimitásuk a kormányoknak, mint a bürokratáknak. Most új bizottság állt föl, de egyelőre semmi nem változott a hozzáállásban, minden ugyanolyan, a hatalmi viszonyok nem változtak, és az emberi jogok ugyan szerepelnek az Európai Unió alapító szerződésnek második pontjában, és ugyanaz a szöveg kimondja azt, hogy az Európai Unió demokratikus szervezet, ehhez képest itt van a trojka, amelyet nem a szerződések hoztak létre, hanem politikai döntések. Az emberi jogok megsértése, tehát ráadásul nem csak a polgárainkra vonatkozik, hanem például az Európai Parlament képviselői től is megvonták azt a jogot, hogy beleszóljanak ezzel a tagállami dillel. Köszönjük szépen! Sajnos nincs több ö, időnk folytatnunk kell a munkát, bár örömmel hallgattuk meg Önt. Most az Európai Bizottság képviselőjét kérem, Gabriele Giudice urat, hogy fejtse ki a bizottság álláspontját. Um, thank the petitioner for, um... Köszönjük a petensnek, hogy, hogy fontos kérdéseket vetett föl egy ország és más tagállamok viszonyát, és a szolidaritás meglétét vagy hiányát, miközben Görögország súlyos válságon megy át. A Petes többféle érvelést alkalmaz, némelyikek, némelyik érvelése jog jellegű, más érvelései egyéb tartalmi jellegűek. Ami a jogi részt illeti, értékelve a görögországi tagállami fellépések struktúráját, a pénzügyi segítségnyújtási program struktúráját, illetve azt, hogy milyen jogalkotás ö, érvényesült ezek, vagy ezen struktúra létrehozása során. Nos, a feltételesség, a kondicionalitás volt a tagállami fellépés másik oldala, az érve másik oldala. Valóban az uniós joganyagon kívül a tagállamok összefogtak, hogy segítséget nyújtsanak, és a tagállamok állapodtak meg arról, hogy mit várnak ezért cserében el. Hogy ezzel közvetlenül sértették-e az emberi jogokat, a karta csak akkor érvényes, és annyiban érvényes az tagállamokra, amennyiben európai jogot hajtanak végre. Ez persze nem jelenti azt, hogy a tagállamok ne lennének figyelemmel a kartára más helyzetben, de erre ilyen helyzetben nincsenek kötelezve, és ilyen helyzetben az Európai Bizottságnak sincs jogköre rajtuk számon kérni a kartát. A bizottság tehát nem járhat el a szerződések őreként, hiszen valóban a szerződéseken kívül alakult ez a szerveződés. És az ISM e szerződés a bizottsági hatáskörökön kívül jött létre. Ami a lényegi kritikát illeti, és nem tisztán a formálisan jogi kritikát, sok nem várt és negatív fejleménye volt a megszorító intézkedéseknek, a fellépés lassan tíz évének. Emlékeztetnék arra, hogy a helyzet úgy alakult ki, hogy az ország sorozatosan rossz politikai döntéseket hozott, felhalmazta az adósságot, nem figyelt a külső egyensúlyra, és, és a gazdaságpolitika Görögországban elhibázott volt. Ez vezetett a súlyos helyzethez, és ez igényelt azt, hogy valamilyen közbelépés történjen, pénzügyi beavatkozás, mert az már mások érdekét is fenyegette, hogyha Görögország bedől. Tudatában vagyunk annak, hogy milyen a hangulat Görögországban, és egyénileg együtt érzünk a szenvedő polgárokkal, de intézményi szempontból azt kell, hogy mondjuk, hogy a szegénység, a munkanélküliség, azok a számok, amelyeket a Peters is idézett, ezeknek a gyökere korábbra megy vissza, és nyilvánvaló, hogy lehet vitatni azt, hogy a beavatkozás mennyit használt, mennyit oldott meg, mennyit rontott el, de ez a program, mint ahogy mondtam is, nem a bizottság programja volt, ebben a tagállamok állapodtak meg, és az, hogy a szociális hálót ne zúzza szét a sok probléma és az intézkedésem, a, arra is igyekeztünk odafigyelni, az intézkedő a garantált jövedelem rendszere például ezt szolgálta, az új kormány a lakosságot részesítheti már egy ilyen kompenzációban majd. A munkanélküliséggel szemben is több intézkedés történt, Cselekvési terv született 25 ezer fiatal helyzetét próbálta az Európai Bizottság enyhíteni konkrét célzott programokkal, enyhíteni tehát az intézkedések mellékhatásait. Van egy az önével, vagy a petensével átfedésben levő hasonló petíció, erre is ugyanazt tudjuk mondani, hogy az elhibázott, az elhibázott gazdaságpolitikáját elsősorban a korábbi kormányok tehetők felelőssé, és nyilvánvaló, hogy elsősorban azon kell dolgozni Görögországban, hogy nőjön az egyfőre jutó GDP, csökkenjen az adóság. Erre sokféle politika irányul most már, Növelni kell természetesen az átláthatóságot, a felséget, és minél több embert kell haszonélvezőjévé tenni ezen intézkedéseknek. A megtakarításokat vissza kell forgatni a gazdaságba, és oda kell figyelni arra, hogy hogy a lakosság legszegényebb részét ne érintse most már katasztrofálisan, az ilyen típusú intézkedések köre. Tehát az világos, hogy fájdalmas az átállás, és a bizottság azon van, hogy fair és enyhíthető intézkedések szülessenek. Ne felejtsük el, hogy a görög hatóságokkal a tagállamok megtárgyalták az akkori fellépéseket, és mi a jövőben is azon leszünk a bizottság, tehát, hogy magunk részéről enyhítsük a helyzetet. Mondom, az előbb is említettem már, hogy van egy hasonló petíciónk, amelyet a válság után ö, nyújtottak be, azóta több mint százezer új munkahely teremtődött, tehát a munkanélküliség bár még mindig nagyon magas, de enyhült, 26% százalék átlagosan, és Vannak olyan nem produktív ágazatok, ahol továbbra is túlfoglalkoztatottság van, amit az országnak kell kezelnie. Ebben az átállásban a maga részéről a bizottság szolidárisan áll hozzá Görögországhoz. Ami azokat a számokat illeti, amelyeket a petens idézett, meggyőződésünk szerint arra nincsen bizonyíték, hogy a kártát manipulálták volna, erre odafigyelünk, hogy az emberi jogi kartát szem előtt tartsa mindenki, aki ott dolgozik, mind a görög hatóságok, mind pedig a, a többi résztvevő szervezet. Thank you very much, and now I'm happy to open the floor for colleagues. Köszönöm. Most a kollégák következnek, Mariász úrral kezdve. Köszönöm a szót, kedves elnök asszony. Kérjük a mikrofont a hozzászólónak. Tehát köszönöm a szót, elnök asszony. Ebben a nehéz témájban most állást foglalhatok az Európai Parlamentben. Mint képviselő? Egy adott platform képviseletében ö, választottak meg, hogy három dolgot kiverekedjek itt. Először is a trojka felelősség vállalását a görögországi katasztrófa miatt, másodszorban, hogy Görögországnak bizony kártérítés kell megítélni állápolgárainak a veszteségekért. És ami Görögországban történt, soha többet ne ismétlődjön meg más országban. Ez azért volt, mert folyt a harc Görögországban. 2011-ben kezdődött néhány egyetemi tudós fellépett a trojkával szemben és tevékenységükkel szemben. Ugyanis úgy gondoltuk, hogy az EU szerződést megsérti a bizottság. És 2011-ben ezt a könyvet írtam, amelyben részletesen leírom, hogy hogyan sértették meg a szerződéseket Görögországban a bizottság részéről. És persze kérdések is megfogalmazódnak benne, amelyekre nem jött válasz. Először is az úgynevezett támogatás Görögország számára. A bizottság jogot formált magának arra, hogy a hitelezőkkel szemben az egyes országokat képviselje. Ez pedig azt jelenti, hogy a trojka tagjai a hitelezők nevében szóltak. És azt hiszem, ez jelentősen hozzájárult ehhez, mert feltételezem, a bizottság azért van ott, hogy az EU tagállamok és az EU állampolgárok közös érdekét védje. Ugyanakkor, mivel a hitelezők nevében szólalt fel, és ez volt az első szándéknyilatkozatban, és az első hitelezői megállapodásban Görögország és az Eurózóna között, gyakorlatilag a pénzt felhasználják, és kemény politikákat alkalmaznak, hogy a hitelezőknek visszafizessék, a jár. Aztán Görögország és a hitelezők között is volt egy megállapodás. Itt nem volt benne a képben a bizottság, de bármilyen, bármilyen anyag részletesen tartalmazza 50-80 oldalon azokat az intézkedéseket, amelyeket Görögországnak foganatosítania kell, azért, hogy hitelt kapjon a hitelezőitől. Ez pedig azt jelenti, hogy az emberek fizetésével, nyugdíjával mi történjen, a szociális szolgáltatásokkal. Ez pedig nem az Európai Unió kompetenciája. Ez a tagállamok hatáskörébe tartozik a bizottság nem léphet ezen területekre. Az ECOFIN döntése is, határozata is benne volt, és ez megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában is. Vagyis az ECOFIN hozott döntéseket, és ez közösségi jogként jelent meg a vívmányok között. Ez a élet összes területén a fizetések, a nyugdíjak és szociális szolgáltások és egyebek terén részletesen megfogalmazódik. Ez egyetemen sérti a közösségi jogot. A bizottságnak felelősséget kell vállalnia azért, mert ők sokban hozzájárultak a következményekhez. És ezt nem lehet egyáltalán erre az egyetlen egy petícióra korlátozni, ez sokkal szélesebb körű dolog, ami engem illet. Az első törvények, amelyek a memorandumnak köszönhetően megszülettek, talán azt mondhatják, hogy a körök kormány fogadta ezt el. Ebben három cikk van. Az első az a támogatási mechanizmusokról szól, a második a teljes memorandumot tartalmazza, a harmadik pedig a görög jogszabályokat tartalmazza, amelyeknek végre kell hajtania a memorandumot. Más szóval részletesen taglalva lett mindez, nevezetesen, hogy mit kell tenniük, mert egyébként nem kapnak pénzt. Amikor görög képviselő voltam, minden alkalommal elmondtam, november 19-én, 2012. november 19-én, ha meg kell szavazniuk ezeket a törvényeket, meg kell szavaznunk, mert különben nem kapunk pénzt, egyáltalán nincs választási lehetőségünk. Tehát a görög parlament képviselőinek el kell fogadniuk, hogyha pénzt akartak látni. Azt tudjuk, hogy Görögország eddig 215 milliárd eurót kapott. Lehet ennyit itelezni egy országnak? és másfél millió munkanélkülivel rendelkezni. Elképzelhető az, hogy egyre több üzlet zár be. Katanen hát úrnak szól ez a kérdés igazándiból, és az volt a kérdésem, hogy mégis hova tűnt ez a sok pénz? Katanen hát úr azt mondta, nem tudom. Majd én megmondom neki. A 214 milliárdból 150 milliárd a külföldi bankok kötvényeibe, hogy megmentsék a német, francia bankokat. 50 milliárd a görög oligarchák markába, hogy ők ne süllyedjenek el. Ez csak a görögök felelőssége de bizottság tudta, hogy mi történik, tudta, hogy hova tűnnek el ezek a pénzek. Van hatáskörük arra, hogy a görög kormány cselekedeteit figyelemmel kísérjék. Jean-Claude Juncker, amikor idejött, mint elnök jelölt, az ECR, az én frakcióm feltett neki egy kérdést, és ezt válaszolta. Az európaiak tudták, hogy egy bizonyos időpillanatban Görögországnak szembe kell néznie pénzügyi válsággal. Majd így folytatta. Egyértelmű, hogy Görögországnak kellett volna foglalkozni ezekkel a problémákkal. Ezt maga Juncker mondta, ő tudta, hogy ezek a problémák léteznek. Majd folytatta. Megvitattam ezt a németekkel, a franciákkal, Trisével és az Európai Bizottsággal. És megbeszéltem ö, velük a válság helyzetét is, és azt mondta, hogy tudta, hogy Franciaország és Németország nagy pénzeket kapott a görög helyzetnek köszönhetően, de ezt az egyszerű tényt nyilvánosan nem közölhette. Más szóval Juncker úr és önök nagyon jól tudták, hogy mi történik Görögországban. De mivel óriási volt az halmaz, a francia és a német bankok óriási pénzeket vettek föl. Ezeket úgy hívnak, hogy borzasztó a az elnök azt, hogy megszakítja a hozzászólót, nem lehet itt általános vitát folytatni erről. Az előadó folytatja. Én elolvastam a petíciót alaposan, és meghallgattam a petíciót benyújtókat is. Marias úr, egyetértek ezzel, most nincs erre időnk. Mivel 50 oldalas ez a petíció, én elolvastam, és az egész petícióra pontosan utalok. Ami a jogi kérdéseket illeti, amit felvetett a, biztos, a bizottság, és az összes többit is elnök. Ön egy csomó embert ö, emleget, akik nincsenek jelen. Kérem, hívja meg őket, hogy ezt mecserét folytassunk. Ezt nem lehet, és nem most van ennek ideje és helye, hogy Junckerről, Merkelről és másokról általános vitát folytassunk. Én Merkelt nem emlegettem. Mert Merkel legalább nem vezetője az EU-nak. Még egy percet kérek szépen, hogy konklúziókat fogalkozhassa meg. 10 másodperc. Jó, akkor 24, mint a kosárlabdában. Jó, akkor összegzésképpen elnök asszony. A helyzet teljesen virágos. Megsértették a közösségi jogot, érdekellentét volt a bizottságon belül is, és ezért javasoltam. Azt, hogy ezt vigyük az ombudsman elé. Elítélem az Európai Központi Bankot, amely nem volt hajlandó itt megjelenni, és a petíciós bizottságban és más bizottságokban is harcolok, és harcoltam, mert legfőbb ideje, hogy a bizottság valamilyen ö, kárpótlással éljen a görög nép felé, több milliárd euró miatt, amit elveszítettek elnök. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy levontak következtetéseket. Fantasztikus. A következő hozzászóló Auken asszony. Hát egy kicsit kockázatos lehet az, amit most mondok, de a választásokat követően fel lehetett volna adni, fel lehetett volna tenni néhány kérdést Görögországnak. Kritizáltuk a zöldeket, a trojkát, és túlságosan a szigorításokra koncentráltunk. Ez már mind-mind elhangzott. Ugye, amikor az ombudsmanről volt szó, a konfliktus során mindez elhangzott. Azt hiszem, hogy most már eljött az idő, hogy ne csak áldozatként mutogassunk Görögországra. Néhányan kemény korrupciókat tapasztaltunk már meg és abszolút semmi hajlandóságot arra, hogy ezzel szembe is nézzenek. Csak egy dolgot szeretnék megemlíteni, amiről egy évvel ezelőtt értesültem, amikor a gyógyszerészeti iparággal foglalkoztam. Rengetegen manipulálják az egész állami ágazatot, az orvosokat Görögországban, hogy csak a ne a generikus gyógyszereket írják fel, egy vagyonba kerülnek. Ki vette fel a harcot ezekkel szemben? Nem, nem, nem, sajnos a görög hozzászólót nem halljuk, mert nem mikrofonba beszél. Auken asszony, nem, nem. Nem szabad már csak áldozatként tetszelegniük, sepeljenek a saját hazuk, házuk táján, és szabaduljanak meg ettől a korrupciótól. Köszönöm. Listen, I guess that we're all being a bit tired at this moment. I have no more... Nos, azt hiszem, hogy már egy kicsit belefáradtunk ebbe a történetbe, nincs több hozzászólunk, hogy őszinte legyek, borzasztó beteg vagyok és fáradt. Mivel nem sok javaslatot hallottam a kollégáktól, a következő a javaslatom. Visszadom a petíciót benyújtónak is a szót, de azt is szeretném, hogyha ön is egy kicsit reflektálna erre. Úgy gondolom, hogy ezt a petíciót nem lehet lezárni, amíg mi még görög tagjai vagyunk ennek a tisztelt háznak, ezt sose tudjuk majd így megemészteni. Készül egy tanulmány a válság hatásáról az alapjogokra, a szociális kérdésekre, és stb. stb. Pillanatnyilag útban van ez hozzánk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos tanulmány lesz, és még Annyit szeretnék elmondani, hogy tehát útban van ez a tanulmány, és azt hiszem néhány hét múlva nyilvánosságra kerül, és amit tehetnénk a következő. Hívjuk fel a figyelmet a tanulmányra, és mivel az Európai Központi Bank most nem volt itt a meghallgatáson, megkérhetjük őket, hogy erre a petícióra írásban válaszoljanak. Azt hiszem, hogy ez teljes tiszteletet kölcsönözne a petíciót benyújtóknak. Most azt hiszem, hogy ezt tehetnénk. Vagy Mariász úr, van valami más javaslata? Köszönöm, elnök asszony, egyetértek önnel. Először is, hogy nyitva kell tartani a petíciót. Nem csak azért, mert görögök vagyunk, hanem azért, mert ez nagyon komoly kérdés. Másodszorban úgy gondolom, hogy ez a tanulmány is, amit említett, rendkívül komoly. De van egy jelentés is, eh, nem tudom, hogy a Libében lesz-e, az emberi jogok megsértéséről eh, Görögországban a trojka miatt. Én arról a javaslatról beszélek, ami pontosan ebben a témában eh, fogalmazódott meg a Libében. Szerintem az Európai Központi Bankot meg kell hívni, nem csak levelet kell, hogy küldjenek, itt el kell, hogy jöjjön valaki és védekezzen, mert azt gondolom, hogy ennyi tiszteletet megérdemel ez a szakbizottság. Jöjjenek ide, és számoljanak el. Ne csak másodkézből kapjanak meséket a bizottságtól. Jó, hagyjuk ezt a petíciót nyitva, és persze csináljunk még mást is, ahogy említettem. Küldjünk meghívót az új görög kormánynak is hogy a véleményeiket meghallgathassuk. Elnök asszony. Hát azt hiszem azért ez egy kicsit már túl messze menne. A javaslatom az asztalon áll, ami az, hogy az Európai Központi Bank írásban válaszoljon a petícióra. És hagyjuk nyitva a petíciót, és higgyék el nekem, hogy lesznek még olyan események itt ebben a házban, ahol ugye részt vehetünk az eseményeken, és felhívhatjuk a figyelmet a petíciókra, amiket kaptunk. Mi a véleményük? Peter? Nem vagyunk már túl sokan. Jó, oké. Okay. Azt hiszem, hogy a központi banknak ide kellene jönni személyesen, mert ez nagyon fontos. Mert 4 milliárd euró profittal rendelkeznek évente, hála a görög kötvényeknek. Úgyhogy. Jöjjenek csak ide. Nem törvényen felüliek. Máriász úr, tudja mit? Meghívtuk őket. Nagyon kedvesen. És mivel nem jöttek most, higgy el, hogy a jövőben sem fognak. Úgyhogy ezért ragaszkodnék az írásbeli válaszhoz. De talán nem tudják, hogy itt van. Ki tudja. Jó, akkor tegyük ezt, és akkor lépjünk tovább. I was trying to be a bit funny because we are so... Próbáltam viccelni, mert már mindenki olyan fáradt. Ez azon cégekre vonatkozik, amelyeket Juncker úr Luxemburgba vét. A görög milliómosok és cégek eh, Luxemburgban kerülték az adót, amikor Juncker úr volt a miniszterelnök. Ez az igazság, elnök asszony. Arias úr, kérem, tisztelje most a petíciót benyújtót, akinek most megadom a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviselője beszámolt az ENSZ ez nem számolt be az ENSZ jelentéséről, ezt egy kicsit átugrotta, csak azt mondta, hogy követjük az eseményeket Görögországban, egy kicsit aggódunk ezzel kapcsolatban. Hogyha most visszatérek Görögországba, azt fogom, mit fogok mondani a 700 ezer alultáplált gyereknek? hogy az Európai Bizottság eh, képviselői aggódik. Hát eh, ettől mondjuk jól nem laknak, de legalább tudják, hogy az Európai Bizottság képviselője aggódik. Ami pedig a garantált minimálbért illeti, amiről a bizottság képviselője eh, beszélt, nincs, nem, ez nem egy minimális szociális hálózat, hanem ez csalás. Ez egy néhány hónapja eldöntött juttatás, és tulajdonképpen összességében arról van szó, hogy ezeket a juttatásokat csökkenteni kívánják. Csak kis pilóta projektek vannak, három-négy községben pozitív hatást várunk, várnak ebből, de ahelyett, ahelyett, hogy két-háromféle juttatást kapnának, most már csak egy, egy dolgot kapnak, egy juttatást kapnak havi 200 euró értékben, de ahhoz, hogy valaki ezt megkapja, ahhoz teljes mértékben minden más olyan személyek kapják meg, akinek semmilyen más jövedelmük nincs, vagy az adócsalók. A görög kormány Castello már már utaltak arra a görög kormány számára, hogy itt az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság nagy felelősséget viselnek, hiszen évekig semmi nem történt. Tudták, hogy a közösségi jogot Görögország megsértette. És az adott statisztikai adatok is és hamisítottak voltak. Most az több éve történt, több éven keresztül történt visszaéléseket hogy lehet megoldani? Mindez nem egyedül a Görögország felelőssége, hanem bizonyos feltételek mellett kaptuk meg ezeket a hiteleket. Az Európai Bizottság és az LKB e felügyeli ezt, az, az IMF-fel kapcsolatban nem tudok mit mondani, azok elvégzik a munkájukat. A trojka azonban, és ez egy orosz szóból származik, ez a kifejezés, egy három ló által húzott ló, a tro- ö, ö, kocsi a trojka, és ez a trojka egész Európát a szakadékba rántja magával. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Öm, talán az új kormány alatt megváltozik a helyzet. Köszönöm szépen, hogyha igen, ezt szeretném üdvözölni, mondja a petíció benyújtója. Jó, akkor a következő petíció hasonló. Görögország által aláírt hitel megállapodásról van szó, a petíció benyújtói itt vannak. NP eh, asszonyt és teodoro Pitikáris a fiát szeretném üdvözli, és önök szeretnék megosztani a hozzászólási időt, két-két percet tudok adni. Please go ahead. Tessék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ami az Európai Bizottság jogi fejtegetéseit illeti, ezt eh, kommentáltuk, most itt az Európai Parlament előtt eh, jelöntünk meg európai állampolgárként. Azt gondolom, hogy itt eh, a demokrácia és a jogállamiság intézményei működnek. Én 49-ben születtem, görög állampolgár vagyok, kicsivel a második világháború után születtem, tehát egy olyan országban, amely megpróbált a náci megszállás után romjaiból újra felállni. A gyerekkorunk nagyon nehéz volt. A tíz év alatti gyerekeknek is már dolgozniuk kellett. És rögtön az iskola után az naplementéig dolgoznunk kellett a mezőgazdaságban, hogy egyszerűen túléljünk. De az egyszerű munkások nagyon kevés pénzt kerestek, két és fél drachmát naponta. Mi gyerekek nem mehetünk sokáig iskolába, nem tanulhattunk sokáig, nagyon sokan az én generációmból csak általános iskolába tudtak járni, de nagyon sok kemény munkával végül is sikerült egy kis földet vásárolnunk, amely most már a miénk, és ezt modern mezőgazdasági eszközök nélkül munkáltuk meg, műveltük meg a 70-es évek végéig. A legegyszerűbb eszközökkel dolgoztunk tehát a földön, szántunk, arattunk, vetettünk, szántottunk, olivát termeltünk. A nők a fejükön viselték a terhet, a férfiak pedig a vállukon. Mi soha nem adtuk fel a mezőgazdaságot, minden időben, a nyári hőségben, télen, esőben mindig is kint voltunk a földön, és dolgoztunk. Nem volt más választásunk. Reggeltől estig dolgoztunk, és éppen csak annyit kerestünk, hogy a családunkat el tudtuk, fent tudtuk tartani. Azt gondoltuk, hogy az Európai Uniós és a görög állam által adott segélyek majd jól jönnek nekünk, de ezek nem a kis gazdáknak jutott. Görögország, hanem arányosan osztották ezt el. Görögországban, de a 10, a gazdák 10%-a műveli meg a megművelendő terület 70%-át. 88-ban a görög állam biztosítást hozott létre a gazdák számára. Akkoriban 65 évesen lehetett nyugdíjba menni, és minden gazda megválaszthatta, hogy milyen magas legyen a nyugdíja, attól függően, hogy mennyit fizetett be. És végeredményben egy szinte átfogó biztosítást sikerült létrehozni, és egészségügyi ellátást is, de semmilyen más biztosítás nem volt az én generációm számára. Reggeltől estig tehát dolgoztunk, ezt nem lehetett abba hagyni, csak néhány napig maradhatunk otthon például gyermekszülés után. Az én időmben még az is előfordult, hogy a földön szült valaki de mindig is következetesek voltunk, mindig befizettük a biztosításunkat, biztosak voltunk abban, hogy legalább valami méltó nyugdíjat kapunk. Most azonban benyújtjuk a nyugdíjigényünket, és nincs semmilyen politikai szándék a kormány részéről arra, nagyon sokat tettek a valuta unióért, de aztán elfogadtak egy törvényt, amely 67 évre emeli a nyugdíjkorhatárt, és közben a nyugdíjjárulékot is megemelték. Anélkül, hogy gondoltak volna arra, hogy a gazdák kevesebb, gazdáknak rövidebb az élet, várható élettartama a kemény munka miatt, és olyan gyógyszereket kaptunk, amelyeket később betiltottak, mert rákkeltőnek minősítették őket, és ezek is káros hatással voltak az egészségünkre. Nem gondolom, hogy az európai gazdaság nagy kárt szenvedne attól, hogyha néhány ember, aki egész életében dolgozott, esténként nagy fájdalmakkal küzd, nyugdíjat kapna, de annak ellenére, vagy azzal ellentétben, amit az Európai Bizottság állít, nem csak nem, nem arról van szó, hogy megmentették volna a nyugdíjrendszert azon áldozatokkal, amelyeket a bizottság követelt, nem. Sokkal rosszabb a helyzet. A betegbiztosítók és a nyugdíjpénztárak tartalékai tartalékait a pénzügyi stabilitási paktum ígéretei ellenére is ebből 600 millió euró veszett el. Ma már kevesebb gazda van, és még kevesebb tud járadékot fizetni a biztosítási alapba. Főleg most, hogy a politikusokba vetett bizalom csökkent. Az emberi értékek, az emberek, tiszteletben, emberek tisztelete, a kemény munka tisztelete, nos, mindennek tükrében a jelenlegi szabályozás szabá- tisztességtelen és igazságtalan. Ma még nehezebb a helyzet. Rendkívül magasak az adók, rendkívül sok a munkanélküli, és nagyon sok az elpazarolt energia. Láttuk már, hogy a nyugdíjnak az a része, amely a befizetésekből kerülne kifizetésre, ez kiegyensúlyozott kell, hogy legyen az egyéni hozzájárulás és az összkép között egyensúly kell, hogy legyen. De hogyha megnézzük az egyéni teljesítéseket, rendkívül igazságtalannak tartjuk ezt. Köszönöm szépen. Megkaptuk ezt az anyagot, ön még egyszer felolvasta, de már megkaptuk biztosak lehetnek benne, hogy ezt megkaptuk. Ezt egyértelműen figyelembe fogjuk venni. Most az Európai Bizottságnak adnám meg a lehetőséget, hogy a petícióra válaszoljanak. Sajnos édesanyja teljesen világossá tette az ügyet, nem hiszem, hogy túl sokat tudná ehhez hozzá fűzni, úgyhogy megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előző petícióval kapcsolatban elég hosszas vitába mentünk bele, úgyhogy ezt most szeretném elkerülni. Konkrétan erről a kérdésről, amely az egyéni jogokat illeti, és az egyéni jogokat a, a mm, kumulált befizetési időket. úgy tűnik, hogy túl nagy várakozásokat keltett a kormány, és ezeket nem tudta tiszteletben tartani, és ez oda vezetett, hogy túlságosan sok adósságot halmoztak fel. Ez rendkívül nagy nehézségeket okoz az, egyéni, az egyéneknek. Nos, ezen a területen az adók, nyugdíjak, jövedelmek, juttatások területén kiigazításokra került sor. Ez nem csak a korlátozások miatt került erre sor, hanem azért is, hogy az országot feltételeit, gazdasági feltételeit úgy alakítsuk, hogy ezek gazdasági befektetők számára érdekesek legyenek, és ezzel újra növekedésnek induljon a gazdaság, és munkahelyek jöjjenek létre. A válaszunkban kitértünk arra, hogy azok a juttatások, amelyeket ígértek, ezek nem jelentenek egyéni jogot, amely elszigetelten létezne a befizetésektől. A, sajnos a megszorító intézkedésekre szükség volt, ahogy mondtam már korábban is, igyekeztünk biztosítani, hogy az egyéni és a közös érdekek között egyensúly legyen. nagyon nehéz ilyen sürgős helyzetben eh, kiegyensúlyozottan eh, cselekedni. A lehető legjobban kell elemezni a helyzetet, de az idő sürgetett, a kormány velünk való konzultáció eh, után igyekezett a gazdaság általános érdekeit szem előtt tartani, és ez az egyéni jogok kiigazítását vonta magával. Összességében azzal kapcsolatban, hogy nem szeretnék kitérni arra, hogy kormány szinten hogy születtek döntések, csak azt szeretném tisztázni, Ugye a Pingel szabály kimondta, hogy nincsen érdekkonfliktus, igyekszünk a görög hatóságok és Európa érdekeit szem előtt tartani. Ez a mi mandátumunk, amit az Eurogruptól kaptunk, és az Európai Bizottságnak ez a feladata, mint intézménynek. 2012-es szabályról van szó, úgyhogy nem tudom, hogy utaltak-e erre. Úgyhogy ezen a területen bizonyos előrelépésre sor került. Ebben az bizottságban szeretnék valamire e, utalni. Volt itt egy másik e, e, fejlemény az Európai Parlament és a Trojka horizontján. A bizottság és az LKB igyekeztek együttműködni a parlamenttel, a válaszomban kitértem ezekre a kérdésekre, ez már megtörtént, de természetesen nyitottak vagyok a további párbeszédre. Nem szeretném magamat ismételni, Azt gondolom, hogy az, az alapjogokat az ország tiszteletben tartja, igyekszünk a kormányjal legnyitottabb párbeszédet folytatni. A helyzet azonban annyira bonyolult, hogy nehéz döntésekre van szükség. És azt vágyjuk, hogy a kormányok hozzák meg ezeket a döntéseket, és ez a jövőben is így lesz. Igyekszünk az ország jövőjét szem előtt tartani. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. Most megnyitjuk az összmecserét. Mária úr, két percben. Ez a petíció a nyugdíjjogosultsággal kapcsolatos. A mezőgazdasági nyugdíjpénztárban levő nyugdíjak mind odavesztek az Európai Bizottság intézkedése és a Memorandum of Understanding miatt. Ez az első megalapodás ugyanis magában foglalja, hogy az OGA nyugdíjakat is csökkenteni kell. De mindezt a bizottság a közösségi jogon kívül várta el, ennek ugyanis nincs köze a közösségi joghoz, és ugyan az első memorandumot integrálták a közösségi jogba, de a 10-es és a 320-as számok alatt a hivatalos labban 2010-ben az ECOFIN tanács az egész memorandumot tartalmazza a hivatalos lap, tehát közösségi joggá vált, és innentől kezdve az Európai Unió felelőssége, és a szörnyű eredmény is az Európai Unió felelőssége. Ezt azért mondom, hogy a bizottság ö, ö, alaptalan érvelését végre abba hagyja a petens azt mondja, hogy elvesztette nyugdíjjogosultságát, mert a mezőgazdasági nyugdíj alapnak voltak adósságai, és a PSC 53%-kal csökkentette a magán alap gyűjtők jogosultságait, úgyhogy az AGA és az egyetemek általadott nyugdíjak a központi bank miatt voltak kénytelenek csökkenteni a nyugdíjakat, a petensek elvesztették nyugdíjogosultságokat, és ráadásul idősebb korukban mehetnek csak nyugdíjba, hogy aztán jóval kevesebbet kapjanak, mint amire jogosultak lettek volna, mert a nyugdíj alapokat megnyírbálták, és ráadásul az azóta közösségi jogba betett megállapodás, amit az ECOFIN kezdeményezett, további veszteségeket generált számukra. Hol van itt a jogszerűség? Itt az Európai Bizottság és a Központi Bank is egyértelműen megszekték az európai jogot, úgyhogy véleményem szerint a petíciót nyilvánvalóan nyitva kell hagyni, és az Európai Bizottság ott fel kell kérni, hogy indokolja meg fellépését. Ez egy nagyon konkrét jogsértés, az, ahogyan ezt a programot bevezették, menedzselték, ahogy a, a munkanélküliséget felsrófolták, a, a, a keresletet pedig letörték. Nem kíván más megszólalni? Akkor most megadom a szót Szoldró kollégának, és ha szerencsés, akkor svédül is beszélhet. Én is majdnem Svédországban születtem, ön állítólag Svédországban tanul most. Az elnök is áttért svédre. Köszönöm. Ha megengedi, angolul beszélnék, vagy legalábbis így kezdeném. Bár nagy megtiszteltetés számomra, hogy Svédországban tanulhattam, de ott is angol nyelven tanultam főleg. Na, a lényegről. Nagyon részletes véleményt látunk itt. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez egy szabadon megkötött megállapodás volt egy konszenzusból vezették le a jogot. Ez nem igaz. Amikor Babadalus úr szavazást rendelt el, akkor, akkor átadta gyakorlatilag az európaiaknak a kormányt, kormányzást, és Cipruson a memorandum nem is eh, tudott érvényesülni, mert ott lerázták ezt magukról. Úgyhogy az Eurogroup, a központi bank konkrét fenyegetéssel lépett föl, szó sem volt szabad megegyezésről. Általában véve, még Cicero is mondta is, hogy Salus Populi Prima Lex Testo, vagyis a legfontosabb törvény az, hogy a népnek kell igazat adni, és az erkölcsi tanulás, az erkölcsi törvényeknek kell uralkodni elsősorban egy országban. De maradjunk most csak a formális jognál. A petícióban számos ponton kimutattuk a jogszerűtlenséget. Az Európai Unió történetének ezt az időszakát a két világháború kivételével Thank you very much. Well, uh, now we are to conclude this. Na, akkor most próbáljuk levonni a következtetéseket. Szerintem le kell zárnunk ezt a petíciót, mert van egy másik petíciónk is nyitva, és meg kell várnunk abban az ügyben a tanulmányt. Meg fogjuk küldeni az elemzést a petenseknek is, hogy ismerjük, és mindenki ezt kérte. Máriász úr? Elnök asszony. Ez egy egyéni petíció, egyértelműen. Vagyis a petens elmondta, hogy ő személy szerint milyen kárt szenvedett, és a bizottság válaszát nem fogadta el. Tehát a bizottság azt állítja, hogy nem hibás, a petens fenntartja, hogy a bizottság hibás, tehát szerintem ezt a petíciót nem szabad lezárni, és a központi bankot meg kell ide hívni, hogy a saját álláspontját fejtse ki, vagy küldje el legalább írásban, hogy a petens hogyan részesülhet jogszerű elbánásban. és be kéne itt vonni talán a DRA vagy LIBE bizottságot is. Péta, csak egy dologban szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. Amit a petens elmondott, a tagállami kompetenciába tartozik, és hogy a pénzügyi válság az euró stabilitása kapcsán milyen díl született meg, a kormányok között a tanácsban, ahol Görögország is részt vett a tárgyalásokon. Ezt lehet ö, felőle nyitva hagyni a petíciót, visszaküldhetjük ezt a görög hatóságoknak, de hát ez egy olyan díl volt, amelyben a görögök tárgyaló félként ott ültek az asztalnál lehet a dílt kritizálni, de itt a bizottságnak nem kell védekeznie. A bizottságnak ehhez semmi köze. Itt a tanács döntött el valamit, az eurozóna tagállamai pontosabban. Ők a kompetensek. Ha ezt nem mondjuk ki, akkor hamis reménységet keltünk. Ha jól értem, amit Péter mond, akkor azt javasolja, hogy ezt a petíciót és a kiegészítő információkat, meg azt a tanulmányt küldjük el, és aztán zárjuk le a petíciót. Mert hogy ez egy nemzeti tagállami hatáskörbe tartozó dolog. Ha nem tévedek. Amikor Görögország kérte a hiteleket, akkor nem az Európai Unió erőltette Görögországra rá hiteleket, hanem a görögök kérték ezt. Ugyanakkor ezzel egy időben Görögország nem ö, volt hajlandó ö, a kiadásait korlátozni az ortodox egyház nyomására többek között. Máriás úr, nem adok ismét szót, hanem a következőt tesszük. Nyitva tartjuk egyelőre a petíciót, mert tudom, hogy ön ehhez ragaszkodik megküldjük az összes információt a, a vadonatúj görög kormánynak, a legjobb ajánlásainkkal. Jó? Rendben? Egy pillanatra kérek szót, hogy ne értsük félre egymást Péter Langa. Amikor az előbb felszólaltam, akkor kifejtettem, hogy az első memorandumról született döntés, amely egyébként a nyugdíjasok jogait korlátozta, ez nem pusztán, nem pusztán megalapodás volt, memorandum, hanem ezt egy ECOFIN döntés részévé tették, száma is van, 2010-es számmal. Egy pillanat és ez megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában 2010. június 11-én. Ettől kezdve ez az ügy az Európai Unió ügye és felelőssége ismert, ez egy ECOFIN döntés volt, amely jel végrehajtják a memorandumot, és ettől kezdve európai joganyaggá teszik azt. Tehát nyitva kell hegyni ezt a petíciót, és konkrét intézkedéseket kell ö, tenni. A központi bankot, a tanácsot meg kell keresni. Elnézést, most már egy kicsit fáraszt, uram. Én itt vagyok egész nap, én is. Pont ezt javasoltam az előbb, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, és levelet írunk. Én csak Péter Langgal vitatkozom. Csak hogy értse, hogy miért. Nem, nyitjuk, nem nyitjuk újra az érdemi vitát, döntöttem, és pont azt döntöttem, amit ön is követel, nyitva hagyjuk a petíciót, informáljuk a görög kormányt a fejleményekről, és sok sikert kívánunk nekik a probléma megoldásához. Fontos, hogy a véleményemet elmondhassam, mert a PSI, a fűnyíró elv a központi bank nyomására valósult meg, és ez a hölgy konkrétan megszenvedte ezt, mert elvették tőle a nyugdíját. Ezt mindannyian tudjuk már, uram. Akkor köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. Nem minden peti ülés ennyire mozgalmas, de a mai ilyenre sikeredett. Nézzük akkor a következő petíciót, John Zanella petícióját a Költségvetési Stabilitási Paktumról és a polgári emberi jogok aláásásáról, ahogy ő fogalmaz. Megadom a szót Edward Oszónak az Európai Bizottság képviseletében. La pétitionnaire allègue que le traité sur la stabilité, la coordination. Köszönöm szépen. A petíciót benyújtó azt mondta, hogy az, eh, zón, az eurozónára egy általános um, megszorítást vezetnek be, eh, és ezek sebezhető rétegeket eh, különösen hátrányosan érinti amellett, hogy ez alapjogokat is sért, mint például az emberi méltósághoz való jog, a gyermekek és az idősek jogait is sérti. Ennek következtében e, egy, a szerződés módosítását kéri egyszerűen. Az Európai Bizottság megjegyzése ezzel kapcsolatban. Először is bizonyos megjegyzések a szerződés hatájával kapcsolatban. Kormányközi szerződésről van szó, az állam és kormányfők aláírták, tehát nem az európai intézmények illetékeségébe tartozik ezt módosítani. Másrészt ez a szerződés nem tér ki a költségvetési költségvetési fegyelemre, hanem a 97-es stabilitási paktumról van itt szó. Az aláíró tagállamok feladata a szerződés betartása, a nemzeti jogba való átültetése. A stabilitási paktum az, amely a költségvetési fegyelemre vonatkozik. A szerződés egyrészt és másrészt pedig a sebezhető lakossági csoportok közötti feszültséget veti fel, veti fel ez a petíció, és Franciaországra utal, amely azonban nem tartozik a programországok közé egész Európát évek óta krízis rázza meg, és ennek több oka van. Ennek a krízisnek köszönhetően a, költ, a költségvetési felügyelet erősödött, a költségvetési konszolidáció fontos, és az Európai Unió részéről ez az egyik válasz elérni azt, hogy elkerülni azt, hogy újabb válság merüljön fel. A petíciót benyújtó az Európai Unió egy 2012-es állásfoglalását is mm, említi. Ez az állásfoglalás csak kétségekről számol be a szerződéssel kapcsolatban. A petíciót benyújtó pedig azt mondja, hogy az állásfoglalás azt mondja, hogy ezek a szabályok nem hasznosak, szükségtelenek. Az Európai Bizottság tudatában van a költségvetési konszolidációs intézkedések negatív hatásainak is, és mindemellett az Európai Bizottság két fontos paktumra hívja fel a figyelmet. Egy flexibilitásról szóló közleményre, ez lehetővé teszi a stabilitási paktum által felvetett rugalmasági eszközök használatát, strukturális reform, ciklikus gazdaság, stb. Ez a közlemény általánosságban a Juncker terv részét képezi, amely a strukturális reformok és költségvetési konszolidáció keretében egy beruházási terv az jó gazd, a gazdaság és valuta unió jó működése szempontjából elengedhetetlen nek a reformok, és jobban kell értékelni a reform programok hatását is. Ez az Európai Bizottság feladata az elkövetkezendő évekre. Az Európai Bizottság tehát nem tudja jóvá hagyni azt a petíciós kérdést, mely szerint egyszerűen tekintsük el a szerződéstől. Köszönöm. Köszönöm, most pedig megadom a szót a képviselőknek egy rövid vitára. Not with, not with the petitioners, by, with the, with the other... A petíciót benyújtókkal, hanem a ház más tagjaival. Ha nincs senki, akkor a javaslatom a következő, zárjuk le ezt a petíciót. Nagyon jó, érdekes petícióról van szó, sokat tanultunk, ebből a bizottság nagyon jó végezte a munkáját, és menjünk tovább a következő pontra. Köszönöm. Következő petíció Isaac Ibanez, spanyol állampolgár által benyújtott az Unió által szolgálmazott Spanyolországi reformprogramról. A B listáról az arra való áttételét Albiol asszony és Valina asszony, szakbizottságunk két tagja kérte. Örülök, hogy Albiol asszony jelen van, és azonnal meg is adom neki a szót. Az Európai Bizottság rövid bevezetője után Louis Garcia a szót átparancsoljon. Köszönöm elnök asszony a szót. Emlékeztetnék arra, hogy két kérdést tett fel a petíciót benyújtó. Az egyik az, hogy az ország specifikus ajánlásoknak mi a jogi helyzete, 2013 a Spanyolország vonatkozásában, és mi a helyzet ezzel, kötelezzek, vagy sem a spanyol kormánynak. A második kérdés arról szól, hogy más politikusok véleménye más EU országokból az spanyol adó és munkaerőpiac alakulásáról de tekinthetők-e közvetlen beavatkozásnak Spanyolország belügyeibe? Válaszom a két kérdésre egyértelmű, ami az elsőt illeti. Az országspecifikus ajánlások jogi szempontból nem kötelezőek, ugyanakkor a bizottság úgy hiszi, hogy az érintett tagállam saját érdeke, hogy ezeket végrehajtsa mivel így a növekedést segítenék elő, egészséges államháztartást vezetnének, fölvehetik a harcot a deficittel, a korrupcióval, stb. stb. stb. amik miatt szankciókat kaphatnának. Ami a második kérdést illeti, meg szeretnénk jegyezni, hogy egy tagállam véleménye egy másiknak a gazdasági öm, helyzetéről, tehát véleménye semmiféle jogi intézkedésbe nem ütközik, úgyhogy egyetlen egy tagállamnak sem ösztönzi a konkrét reagálását. Köszönöm. Ágion asszony, feltételezem, hogy szót szeretne kérni. Nagyon köszönöm a szót. Úgy gondolom, hogy ez rendkívüli, hogy a az Európai Bizottság még mindig azt merészeli mondani, hogy az ajánlott intézkedések nem ránk voltak kényszerítve, hanem csak ajánlások voltak, és hogy azt állítják, hogy ez növekedést serkent és munkahelyeket teremt, illetve javít az államháztartáson. Hát hogy merik ezt egyáltalán leírni papírra? Tehát ez az ajánlás átment, 2013-ban a bevezetendő reformokról Spanyolországban. Tekintettel az előzőekre, először a Zapatero, majd Rahoy kormány egy csomó reformot vezetett be, legyen az munkaügyi, nyugdíjügyi, csökkentették a költségvetést az egészségügy, az oktatás terén, alkotmányos reform van folyamatban, Úgy tűnik mindenkinek prioritása az adóság megtérítése, tök mindegy hogyan. 53,5% a fiatalok munkanélkülisége, több millió család, kisgyermekes család munkanélküli szülőkkel rendelkezik, ezért szegénységbe süllyednek, egy csomóan a szegénységi küszöb alatt élnek, energiaszegénységgel kell megbírkoznunk, aztán ott van az államadóság. 2014-ben 98%-a volt a GDP-nek, most meg 105 lesz ebben az évben. Úgyhogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy ezek az ajánlások a növekedést és a munkahelyeket támogatják. Hát, őszintén szólva, nem is tudom, hogy mit mondjak. Csak ezt szerettem volna elmondani, mert amikor elolvastam a bizottság válaszát, egyszerűen nem nyittam a szememnek. Van azért jó néhány kérdésem. A következő. Az Európai Bizottság eh, még mindig a szigorításokat szajkózza, ami ilyen drámai eh, számokat eh, eredményezett, a szegénységet, a munkanélküliséget, és még mindig ezzel érvelnek. Nagyon sok vitát folytattunk le egy csomó petícióról ma délután, ezt nagyon jól értem, amikor a szigorításokról beszéltünk, és ezen ajánlásokról, úgyhogy talán most már jó lenne, hogyha véleményt készítene a petíciós bizottság, vagy egy jelentést, amelyben megvizsgáljuk ezen szigorítási trojka politikát, hogy ennek milyen hatása volt Spanyolországban. Megvizsgálhatnánk, hogy milyen a szegénységi szint, az egyenlőtlenség, ami ennek köszönhető. Köszönöm. Thank you very much. Peter has also... Köszönöm, Peter két szót. Aber wenn es jetzt komisch klingt, die Kommission hat recht und Még akkor is, hogyha ez furcsa, a bizottságnak igaza van, az Európai Unió mégiscsak furcsa szervezet. Az európai szinten összenyúlnak állam és kormányfők, közös valutában állapodnak, megírnak egy szerződést, hoznak létre, ebben nagyon fontos feltételeket fektetnek le, stabilitási kritériumokat, és mindenki kötelezettséget vállal ezek betartása mellett és azt mondják, hogy ha nem is működik, találjunk ki egy eljárást, hogy mit lehet tenni, hogyha nem működik ez a dolog, és hogyan lehet elmanőverezni emellett. Németország volt az első olyan ország, amely erre is javaslatot tett, de ezt már sokan elfelejtették. Aztán, elhozta, aztán elfogadtunk bizonyos intézkedéseket, növekedési stabilitási paktum, rengeteg pénzt ruháztak be, tehát a megtakarítás előszele a költés volt. Nagyon sok pénzt költöttek, és nagyon rossz helyen. A megfelelő eljárás azonban a párbeszéd továbbra is. A tagállamok szerződésben kötelezték magukat ennek betartására. Úgyhogy ennek e, ehhez vissza kell térni. Vidéken megszüntettük a társfinanszírozást Görögország számára, de mégsem mentek a pénzek, mert a görög kormány képtelen volt megfelelő növekedési és munkahelyteremtési tervet benyújtani. A tagállamok és az Európai Tanács feladatának a párbeszédnek a folytatása. Ez az én véleményem. Véleményem szerint lezárhatjuk ezt a petíciót. Néha az Európai Bizottság tényleg egy eh, furcsa eh, bagázs. A szerződést eh, aláírtuk, ezt tiszteletben kell tartani, és nem kiönteni a gyereket a fürdővízzel az euró szenvedése kapcsán túl sokáig ölbeszett kézzel ültünk, a, együtt kell megoldani a problémákat, és nem egymásra mutogatni az ügyben. A fő felelősség a tagállamokat és a tanácsot illeti, a fő felelősséget nem lehet a bizottságra róni. Thank you. Soledad. Gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero decir que... Köszönöm, Solidad. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy részben Albiol ö, kollega által elmondottakat értem én. Ez a petíciós bizottság azonban, és meg kell néznünk, hogy hogyan működik a megtakarítási politika. Én azt gondolom, hogy a megtakarítási politikának megvannak a korlátai. Én az eddigi politikát nem fogom támogatni. De hadd mondjam el, hogy a petíció, mint olyan, ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy mi minden jött itt össze. Kérdésem a bizottsághoz, az etiki politika a polgárok alapjogaira hatással van, vagy nem? A tanács döntései alapján. A tagállamok megsértették-e a szerződést a stabilitási és növekedési paktum betartása során, amely egyébként megint csak egy szerződés? Kérdés, hogy mit akarunk elérni, mit akarunk milyen jelentést akarunk készíteni, mert különben eh, még órákig eh, mutogathatunk egymásra a szocialisták és a néppárt. Talán most mondhatjuk azt, hogy akkoriban eh, tévedtünk, de nagyobb átláthatóságra van szükség a trojka döntéseit illetően, és megfelelő eszközökre van szükség a politika, meg, a politika módosításához. A konzervatív többség és a megtakarítási politika kéz a kézben jártak. Ahogy az Európai Bizottság mondta, ezt a vitát nem itt kellene lefolytatni, meg kellene nézni, hogy mennyiben sértették meg az alapjogokat, és hogy a stabilitási paktum a szerződés része volt-e, és hogy ezt valóban nem tartották-e be, és hogy ez valóban az Európai Uniós intézmények súlyos problémáihoz vezetette. Tessék. Róza, köszönöm szépen. Nos, azt kértük, hogy a B listáról az A listára kerüljön ez a téma, hogy politikai vitát folytathassunk le, mivel májusban, de márciusban és szeptemberben és októberben is választások lesznek, úgyhogy politikai vitáról van itt szó, és ugye ez nem a PETI szakbizottsághoz tartozik. A Zapatero és a Rahoy kormány keményen támadták, hallottuk, hogy mi a helyzet Spanyolországban. Szeretném hogyha értenék, hogy mi az a párt vagyunk, akik a növekedést a lehető legjobban támogatták Európában, és segítettük a foglalkoztatottságot, a növekedést, de nem erről kellene vitatkoznunk. Elkezdhetjük a kampányolást majd a televízióban. A, annak ott van a helye, a szocialisták és a másik pártok is. Azért nem kérheti, hogy áttegyük a B-listáról az A-listára ezt a témát, hogy politikai vitát folytassunk itt le. Ez nem helyes a, amit Szolidád mondott, és a reformok kérdését. Nos, az állampolgárok bizony ö, sok mindent fel kellett, hogy áldozzanak. A kérdés végül is gyakorlatilag az, hogy az emberi jogokat ö, sértették ezek a döntések. A bizottság egy csomó ajánlást fogalmazott meg, egy csomó igen pozitív volt ezzel kapcsolatban. A tanács ö, oldalát Peter nagyon jól elmagyarázta, hogy nem az EP-ben, a PETI szakbizottságban kell ezt a dolgot most eldönteni, majd a választási kampány során a politikai viták keretében. Köszönöm. Szisárbiol. Albiol asszony, parancsoljon. Sí, gracias. No, simplemente es porque llevamos eh, ya dos días en la comisión de peticiones y cada vez que hago una intervención... Köszönöm szépen két napja vagyunk itt a szakbizottságban, és valahányszor hozzászólok, akkor a kollégák így reagálnak, elutasítanak, mondván, hogy nem szabad itt politikai vitát lefolytatnunk. Értem én, hogy milyen intézmény ez, értem én, hogy ez itt tulajdonképpen a politikai vita fóruma, nem? Az nyilvános. Úgyhogy nem igazán értem azt, hogy valahányszor hozzászólok, akkor miért mondják nekem, hogy ne beszéljek politikáról? Hát az Európai Parlamentben vagyunk, a Petiben. A többi szakbizottsági ürésen is beszélünk ilyen közügyekről, úgyhogy itt a szegénységről, a foglalkoztatottságról, nyomorúságról beszélünk, amelyek mind-mind-mind az állampolgárok alapjogait érintik, és a petíciók pontosan erről szólnak, azon ajánlásokról, amelyeket a tanács fogalmazott meg a spanyol kormány felé, amelyet két egymást követő kormány vezetett be, és amelyeknek egy csomó drámai következménye lett az egész társadalomban. Úgyhogy igen, itt kell beszélnünk erről. Igen, politikai kérdés, de ezt meg kell vitatnunk. És teljesen normális dolog, hogy itt politizálunk. Megvitatunk dolgokat, kezdeményezéseket fogalmazunk, meg javaslatokat. Hát erről szól a politika, köszönöm. Thank you very much. Nagyon köszönöm tökéletesen igaza van, ezt meg kell vitatnunk, de ma este már nem, mert most már tényleg túlléptük a rendelkezésünkre álló időkereteket, és le kell zárnom az ülést. Úgyhogy a tolmácsokhoz fordulva szeretnék köszönetet mondani nekik. Nagyon hosszú volt ez a nap, és mint mindig kiváló munkát végeztek. Köszönjük a tolmácsok is. Javaslatom azonban a következő. Zárjuk le ezt a petíciót. Ez volt a szándékom, és nem hallottam senkitől, hogy szeretné, hogy nyitva tartsa, vagy hogy mi legyen. A kérés az volt, hogy a B-ről az A listára kerüljön át, ez megtörtént, és a mai napi, napi rendi pontok között megtárgyaltuk. Két kolléga javaslata az volt, hogy zárjuk le, és ez a szándékom, ha csak valaki nem akar valami mást mondani, jó, rendben, akkor köszönöm szépen és ez itt most ennek a nagyon hosszú napnak a vége. És szerencsére kint italok várnak minket. Remélem valami szép beszédek és könnyek is folynak. mert nagyon szomorú ez a nap, David elmegy, de annyi jó dolgot csinált már, úgyhogy utána már csak hálásak lehetünk és szeretettel gondoltunk rá. Úgyhogy akkor találkozunk itt a terem előtt egy pár másodperc múlva.